Bonjour euh, tout le monde. Jó reggelt kívánok! Elkezdjük a napirend elfogadásával. Két módosításunk van ülésünk napi rendjén. Az első a gázai helyzettel kapcsolatos, és az izraeli fellépést a humanitárius szállítmány ellen, ami Gázába ment. Bizonyára tudják, hogy szakbizottságunk több tagja, sőt magam is, Gázába és Izraelbe utaztunk egy közös delegációval, az AFED bizottsággal és a Költségvetési Bizottsággal. Úgy gondolom, hogy ha meg kell vizsgálnunk a helyzetet az ottani kapcsolataink alapján, és ezért javaslom, hogy a napi rendhez vegyünk hozzá egy pontot a gázai jövezetben kialakult helyzetről. Az Unra képviselő, brüsszeli képviselője, Mátyás Dursa úr kész minket tájékoztatni a legutóbbi fejleményekről. Ezt a szavazás utána tudnánk beiktatni. A második módosítás, az pedig a bizottsághoz intézett kérdésekkel kapcsolatos kérdésítő. Két kérdésünk van a bizottság számára, és azt mondom, hogy ezt a tanácsra folytatott eszmecsere után a kotonói egyezmény felülvizsgálatával a szavazás előtt tárgyaljuk meg. Elfogadják-e? Vannak-e ellenvélemények vagy kifogások és a módosításokkal kapcsolatban? Nincsen, akkor a módosított napirendet elfogadtuk. Tehát akkor most szeretném a Bundestag zöld listájáról bekerült tagjainkat üdvözölni, Utekoszkit, Tilorop és Üve Kárkericet, valamint asszisztenseiket, akik ma részt vesznek az ülésünkön a Belgiumban folytatott tanulmányod keretében. Üdvözlöm Önöket! Akkor most megkezdjük az eszmecserét Pibál biztos úrral nagy örömünkre szolgál, hogy itt fogadhatjuk Pipál biztos urat, aki a fejlesztési kérdésekkel foglalkozik, illetve a 2011-es bizottsági kérdésekről fogunk beszélni. De mielőtt ezt megtennénk, szeretném, hogy a petíciók átadásának ceremóniáján vegyen részt. Talán tudja biztos úr, hogy megkerestek különböző par, mezőgazdasági szervezetek képviselői Afrikából, valamint civil szervezetek, amelyek támogatnak minket, átadtak egy petíciót, amiben azt vetik ki, hogy fontos lenne, hogy a mezőgazdas támogatási programban a déli országokban ők is kapjanak támogatást és ezért három percet adok a képviselőiknek, hogy elmondják, miről is van pontosan szó. Madám Vésini Tiszotnak adom meg az SOS FEN nevű szervezettől, és Sziszokórnak a Mali Paraszt Szövetségeinek koordinációs vezetőjétől. Három perce kapják meg a szót. Tisztelt elnök asszony, jó napot kívánok, Zsanság Vodan vagyok, és Viszó asszonyt és Sziszokó urakat képviselem, akik egyelőre az akredíciós pultnál vannak, mert a belépőiket még nem kapták meg, és valami bonyodalom van. Tehát a Fejlesztési Bizottságba azért hívtuk őket meg, hogy meghallgassuk, hogy milyen kérései vannak tíz európai szervezetnek, mintegy tíz országot, Lengyelországot, Csehországot, Franciaországot, Spanyolországot, Luxemburgot és Belgiumot képviselik. Ezek a szervezetek mind támogatják azokat a szervezeteket, amelyekkel mi együtt dolgozunk, és azt kérik a bizottságtól, hogy a legutóbbi kommunikáció alkalmával az élelmiszerbiztonság vonatkozásában megfoglalt állásponttal összhangban a politikák meghatározásában és megvalósításában nagyon örültünk ennek a közleménynek, és azt szeretnénk a paraszszövetség, paraszszervezetek nevében néhány pontot megfontolásra felvetni, hogy hogyan is valósul meg ez a politika. Az első ajánlás az az, hogy először is egy tényleges társulást hozunk létre a paraszt szövetségekkel és először Salif Sziszokó úrnak a nevében fogok szólni, aki elkészítette a hozzászólását, de mint mondtam, az akkrediciónál van, és fel fogom olvasni a szövegét azért, hogy önök tudjanak reagálni és javaslatokat tenni. Tisztelt biztos úr, köszönöm szépen, hogy fogad bennünket. Maliból érkezem, és a nyugat-afrikai paraszervezeteket képviselem. A javaslatok, amelyeket az európai szervezetek tettek, azok olyanok, ahogy ezeket átvették és már megfogalmazták régen a paraszt szervezetek. Régóta ezek a szervezet, paraszszervezetek, akik az elsődleges szereplője mezőgazdasági ágazatnak, felvállalták, hogy részt vesznek a mezőgazdaság támogatási programokban hazánkban. Régóta az Európai Bizottság azt is mondja, hogy csatlakozni fog a civil társadalom képviselői az a déli országokban, hogy ezeket segítse. Nagyon örülök, hogy ezt az állásfoglalást ezt egy új közleményben megerősítette, és ezt megerősítette az Európai Tanács is. Ugyanakkor meg kell mondani, hogy a terepen azért a dolgok nem egészen így folynak. Ez csak egy példát említenék. A közelmúltban az élelmiszer támogatási program megvalósítása. 33 millió euró, amit Mali kapott, egy táplálkozással kapcsolatos programba került befektetésre a Világbankkal együtt, és a paraszt szervezeteket kell nem konzultáltak, és az országnak a kapacitásai teljesen figyelmén kívül hagyták. Itt az ideje, hogy áttérjünk a cselekvésre, és egy konkrét javaslatot fogadjunk el az európai országokkal. Az elkövetkezendő hetekben szervezzünk egy találkozót az önök adminisztrációja és a nyugat-afrikai parasztszervezetek között azért, hogy együtt határozzuk meg a pontos módozatait a szervezeteink partnereink társulásának annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelési programok megvalósulhassanak. Mint tudják, Nyugat-Afrikában vannak mezőgazdasági politikáink regionális szinten és nemzeti szinten is. A parasztok ottan szervezettek, és tudják, hogy hogyan kell részt venni a politikai döntésekben, amikor azok őket érintik. Dolgozzunk együtt, és indítsuk el ezt az együttműködést, és ne feledkezzünk meg államainkról, annak érdekében fontos ez, hogy az a, az együttműködés, ami valamennyünk számára fontos, megvalósulhasson. Tisztelt biztos úr, a támogatási programok a mezőgazdaság területén nem érhetőek el, és nem valósíthatóak meg a, a parasztság és a szervezeteik nélkül. Köszönöm. Köszönöm szépen önnek ezt a fontos üzenetet, most pedig át fogom adni a petíciót Pibax biztos úrnak. Köszönöm. Figyelembe kell tehát venni az ő követeléseiket és észrevételeiket. Térjünk most vissza eszmecserénk lényegi részéhez, Pibax biztos úrral, struktúrált párbeszéd a politikai és jogalkotási prioritásokról 2011-re. Léne úr javasolta, hogy egy ilyen struktúrált párbeszéd valósuljon meg a legfontosabb politikai és jogalkotási prioritásokról. Hangsúlyozom, hogy a 2011-es bizottsági programra kell összpontosítanunk, nem pedig a 2010-esre, ami márciusban jelent meg. A biztos úrral való eszmecsere lehetővé teszi, hogy a biztos úr 2011-es szándékait ismertesse velünk, illetve mi is jelezhetjük a biztos úrnak prioritásainkat és azokat a hiányosságokat, amelyeket találtunk a bizottság munkaprogramjában. Pibáks úrnak megadom a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak! Az első kapcsolat az európai közösségek és a fejlődő országok között több mint 50 éve eh, jött létre az eredeti római szerződésben. 50 eh, éve eh, indult a függetlenségi hullám Afrikában és így alakult ki az a nagyon dinamikus kontinens, amit ma is ismerünk. a fejlett országok 0,7%-os GNP hozzájárulást kellene, hogy biztosítsanak a tervek szerint az afrikai kontinensnek. Úgy tűnik, hogy a fejlesztési politikában az évtizedek gyorsan elrepülnek, tovább nem vesztegethetjük az időnket. 2010 kulcsfontosságú év a fejlesztés szempontjából. Ahogy a meghallgatáson is mondtam, ezelőtt a szakbizottság előtt én eltökélt vagyok, hogy a világ legszegényebb országaiban csökkentsük a szegénységet az én ciklusom alatt, és egy új fejlesztési évtizedet indítsunk ezzel a szakbizottsággal ö, szövetségesi ö, együttműködést akarok megvalósítani. Nagyon fontos ez a terület minnyájunk számára. Ö, a fejlesztés talán minden más területnél jobban eh, rámutat Európa közös értékeire és akaratára. Jövőképemet eh, a múlt héten egy levélben juttattam el önökhöz. Három alapvető ok miatt mondom, hogy eh, szerintem tudunk változtatni a helyzeten. A 2010-es évet a lehetőségek évének tekintem. és nagy örömmel ismertettem önökkel, hogy melyek a fő mérföldkövek. Az első lehetőség egy új fejlesztési politikai keret, amit a Lisszaboni szerződés biztosít a szegénység csökkentése felszámolása elsődleges prioritásunk. A fejlesztési támogatás az EU külső fellépésében az egész világban nagyon fontos. A szegénység megfelezése már a milleniumi fejlesztési célokban is szerepelt meg, vagyok győződve róla, hogy ezeket a célokat el lehet érni, hogyha megvan a politikai szándék előrelépés történt a szegénység felszámolásának fontos célja felé de e, a szándék nem elég, mert továbbra is 1,4 milliárd ember él a szegénységi küszöb alatt. A milleniumi fejlesztési e, célok e, alapján a tagállamok vállalásokat tettek. Mi azt szeretnénk, hogyha a tagállamok tovább növelnék a vállalásaikat. A közvéleménykutatások azt mutatják, hogy minden tagállamban támogatják az emberek a fejlesztési támogatást. Tavaly sem változott a helyzet a gazdasági nehézségek ellenére. Az én kihívásom az, hogy a politikai szándékot, a politikai kötelezettségvállalást is elérjem a különböző fővárosokban. És az ígéretek betartása sem könnyű. A gazdasági nehézségek ellenére ezeket a vállalásokat be kell tartani. A szegénység és az éghajlatváltozás hosszú távú probléma. Nem csak morálisan kell segítséget nyújtani, hanem biztonságot is kell nyújtani, és a gazdasági növekedéshez is hozzá kell járni a segélyezésnek sikeresebbé kell válnia. Én nagyon fontosnak tartom, hogy minden európai adófizetőtől származó euró, amit segélyezésre fordítunk, hatékonyan kerüljön felhasználásra. Tudni kell azt is, hogy a segélyezési összegek további eh, befektetéseket vonzhatnak. Ez azt jelenti, hogy eh, olyan területekre kell összpontosítani a támogatást, ahol az hatékony lehet. A katalizátor hatásra is gondolni kell. Infrastruktúra munkahelyteremtéshez, élelmiszerbiztonság, egészségügyi rendszer, iskoláztatás. És szeretném, hogyha az ígéretek teljesülnének. Ehhez be akarom mutatni, hogy mennyire hatékony tud lenni az EU támogatása. A bizottság fellépésével 27 tagállam helyett hatékonyabban lehet felhasználni minden egyes eurót, amit segélyezésre fordítunk. ahogy Haiti esetében is folytatni kell a segélyezést. A politikáknak következeteseknek kell lenniük, és a fejlődő országok gazdaságára nagy hatással lehetnek ezek a politikák. A GDP 1%-os növekedése sokkal többet jelent, mint a támogatás jelentős növelése az új szerződésből származnak azok a ö, fogalmak, amelyekkel dolgozni akarunk. A reményeket elvárások kell alakítani. Szegénység felszámolása, egy új ö, támogatási rendszerben a milleniumi célok megvalósítását kell, hogy eredményezze a segélyezés hatékonyabb kell, hogy legyen, koordinált EU reagálásra van szükség. És abban is bízunk, hogy a többi EU szakpolitika nem fogja akadályozni a fejlesztési segélyezést. A másik ok, miért is vagyok bizakodó, az az Afrikával kialakított partnerség, a két kontinens közötti partnerség, az Afrikai Unióval való kapcsolatok egyedülállóak. Olyan kereteket jelentenek ezek, amelyek túlmutatnak az adományozáson, igazi partneri viszony ez a milleniumi célok elérése érdekében a befektetések, a növekedés, a foglalkoztatás előmozítása érdekében. És nem csak a fejlesztésről van szó ebben a partnerségben, hanem békéről, biztonságról, emberi jogokról, átláthatóságról, adózásról is és mindenek előtt új lendületet szeretnék kialakítani, hogy a segélyezés katalizátora legyen a jó kormányzásnak, az emberi jogok betartásának. El kell fogadnunk azt a realitást, hogy jó kormányzás nélkül nem lehet a segélyezés igazán hatékony, sőt időnként kontraproduktív, különösen az erőforrásokban, gazdag országokban. A harmadik ok, ami miatt változtathatunk a helyzeten, a fenntartható fejlődés. Az éghajlatváltozás a legnagyobb problémája ennek a generációnak, és a fejlődő országoknak igen komoly problémáik vannak. Különösen a szubszaharai térség az ENSZ bestései szerint a népesség számára nagyon nagy kihívásokat fog jelenteni, és a népesség növekedés miatt a karbonkibocsátás növekedni fog. A Kopenhágai konferencián az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy komoly támogatást ad a fejlődő világnak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A jövőben megállapodást fogunk kötni, erről a támogatásról, hogyha megfelelően használják fel a pénzt, akkor a fejlődő világ nagy lehetőséget kap ezáltal. A fejlődő országokban sok helyen nagyok a lehetőségek a megújuló energiák felhasználására, nap, víz, szélenergia, energia, és bioüzemanyagokat is lehet fenntartható módon előállítani, például a leromlott állapotú mezőgazdaságból kivont területeken. Az EU fejlesztési pénzei a megújuló elektromos energiatermelésre is fordíthatók, a kopenhágai megállapodás után komoly változást lehet elérni ezen a területen. És ki lehet vonni a fejlődő országokat az olajáringadozás káros hatásai alól. Az afrikai országoknak meg kell látniuk ezeket a lehetőségeket. Az EU-Afrika partnerségben fenntartható elektromos energiát szeretnénk minden afrikai polgárnak biztosítani az éghajlatváltozás és a fejlesztés témájában Hedegard biztossal októberben kommunikációt kívánunk közzétenni. A Lisszaboni szerződés, az EU-Afrika kapcsolatok és a fenntartható fejlődés jelentik tehát a három fő mozgatórugót. Ebben a hónapban egy konkrét ö, kezdeményezést szeretnék tenni az éghajlatváltozáson kívül még. 12 pontos akcióterv alapján, amit a bizottság áprilisban fogadott el a milleniumi célok vonatkozásában, az EU álláspontját fogom kifejteni a szeptemberi ENSZ csúcs előtt. Európának vezető szerepet kell e, e, játszani, és köszönöm a parlament segítségét. Külön köszönet Michael Cashmannek az általa e, készített jelentésért, ami most nyert el végleges formáját. Latin Amerikában, a Karib tengeren, Ázsiában, Afrikában a partnereinkkel sok találkozót folytatunk, egy héttel ezelőtt az ASEAN miniszterekkel, illetve más partnerekkel találkozunk, és abban bízunk, hogy a júniusi Európai Tanács jóvá hagyja majd az elképzeléseinket, amelyek az alapját képezik a G8-as és G20-as kanadai csúcs az Európai Unió álláspontjának. Az EU-Afrika csúcson novemberben akció tervet fognak meghatározni a két kontinens együttműködésére a múltbeli sikerek alapján 1,5 milliárd embert képvisel ez a G80-as csúcs. A jövőbeli kihívásokkal foglalkoznunk kell. a közös Afrika-EU stratégia felülvizsgálata az év második felében várható. Arra kell összpontosítani, hogy hogyan húzhatunk több hasznot a Lisszaboni szerződésből és az új külügyi szolgálatból sem Ashton báronő, sem jó magam nem tekintjük úgy, hogy veszélybe került volna a fejlesztési támogatás, sőt úgy gondoljuk, hogy megerősödtünk, és a szegénység felszámolásáért még jobban küzdhetünk. Fontos a szegénység felszámolása, így lehet jól küzdeni a terrorizmus, a kalózkodás ellen, és így tudunk alkalmat adni a gazdaság és kereskedelmi növekedésre is. Ugyanakkor gondoskodni kell arról, hogy a külkapcsolati stratégián különböző összetevői ugyanabban az irányban hassanak, hogy az egész EU egy irányba húzzon két kommunikációt adtunk ki Ashton ővel együtt, a koherens EU külkapcsolatokról, illetve a fejlesztési stratégiáról Afrika szarva és Afganisztán esetében nem szabad meglepődni azon, hogy azokra az országokra összpontosítunk, amelyek a legkevésbé tudtak felzárkózni, és a legtörékenyebbek. Mindenek előtt gondoskodni kell arról, hogy az e területeken elköltött pénznek hatása lesz, meghozza az eredményét. Ezért az év második felében zöld könyvet akarok kiadni a költségvetési támogatásról. Mint tudják, az elmúlt években ez fontossá vált. A jelenlegi fejlesztési alap majdnem felét a tagállamok nyújtják így módon. meg kell győződni róla, hogy ez az eszköz az új fejlesztési paradigmához is kapcsolódik és alkalmazkodhat. új fejlesztési szakasz indul, ehhez európai konszenzusra van szükség 2011 során. Olyan fejlesztési politikára van szükségünk, amely az új realitásokhoz jól igazodik. A partnerországokat az egész világon sújtja az élelmiszer és pénzügyi válság. Mivel nehéz helyzetben vannak az államháztartások, még nehezebb az ígéreteket betartani. Megújult politikai konszenzusra van szükség Európában, ideértve önöket, az Európai Parlamentet, a tagállamokat is, fejlesztési, olyan fejlesztési politikára van szükségünk, amely az új évtizedhez alkalmazkodik. 2015-re 50%-kal csökkenteni a szegénységet reális, de a szegénység teljes felszámolása óriási kihívás az EU számára. Ezért megkezdődött a szakpolitikák előkészítése az elkövetkező évtized részére. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you very much for this uh, communication to us. I will now... Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Uh, Berman úrnak adom meg először is a szót. How fast, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm szépen a biztos úrnak is, hogy ellátogatott hozzánk, és megosztotta velünk a gondolatait. Azt mondta, hogy a fejlődésnek prioritásnak kell lenni mindannyiunk számára, mindannyiunk számára itt ebben a teremben, de nem a tagállamok összességére nézve. Uh, Olaszország 1,9%-át költi a költségvetésének fejlesztési kiadásokra. Ebből az következik, hogy vannak olyan hangok az Unióban, akik azt szeretnék látni, hogy lényegesen csökkentjük, csökkentjük a fejlesztésre vonatkozó kiadásokat. Akár 50%-kal is javasolták mondjuk ezt a hollandok. Ez olyan harc, olyan küzdelem, amelyet mi ebben a szakbizottságban és ön a bizottságban nagyon nehezen fogunk tudni megnyerni. Én magam nem látok lehetőséget arra, hogy kötelező jelleggel a GDP 7%-át kritériumként le tudjuk fektetni, hogy ezt ennyit költsünk. Nem látok lehetőséget erre. De szeretném látni, hogy a bizottság képes kötelező érvényű megállapodást elérni amelyel kötelezhetnénk magunkat az Unióban, hogy tartsuk magunkat a néhány évvel ezelőtt tett ígéretünkhöz, miszerint 7%-ot fogunk ezekre a célokra költeni. Biztos úr, a finanszírozási problémák ellenére én szeretném úgy látni, úgy tekinteni a, bizo- a fejlesztésre, mint a szabadsághoz való vezető utat. Nemrégiben Etiópiában jártam, ahol a választások még az etióp törvényeknek sem feleltek meg, nemhogy a nemzetközi elvárásoknak. Etiópia nagyon fontos afrikai ország. És ez azt is jelenteni, hogy többet elnézünk Etiópiának, mint egy másik országnak, hiszen szükségünk van rá, szükségünk van arra, hogy ebben a régióban az egyik legstabilabb ország legyen. A fejlesztési politika többet követel, többről kell, hogy szóljon, mint a szegénység csökkentése. Ennek a szabadságok kiterjesztését kell, hogy jelents, is kell, hogy jelentse, például Etiópiában, hogy az ember megvalósít, szabadsága legyen arra, hogy információhoz jusson, hogy kifejezhesse magát, és hogy megválaszthassák a saját kormányukat anélkül, hogy különösebb nehézségbe ütköznének, mint amilyen a helyzet ma. Tehát új és jó, helyes irányításra van szükség, ahogy hallottuk. Ebben a tekintetben szeretnék egy kicsit többet hallani azokról a feladatokról, amelyeket az EAS-ben magára vállalt, hiszen ezekben a javaslatokban én nem látom azt a világosságát, amit én szeretnék, hogy melyek az önfeladatai, mint biztosnak, hogy megvalósítsuk a fejlesztését a, a, megvalósítsuk a fejlesztésnek azt a jelentését, hogy nem csak megszüntetjük az éjséget, a szegénységet, hanem a szabadságig el tudjuk jutni. De nagyon tartok tőle, hogy ebben a javaslatban a politikai prioritások, a a reálpolitika területén maradnak birodalmában, és nem fognak valósággá válni. Az új fejlesztési korszak, amelyet említett nagyon helyesen, hogyha az Afrika-EU kapcsolatra gondolunk, akkor talán itt lenne az ideje, hogy hogy eltöröljük a, az ACP, AKP országok fogalmát. Ez egy gyarmati időkből származó fogalom, fájdalmas történelmi emlékeket idéz fel, a gyarmatosítási utáni időket. Olyan fogalmakat kell használnunk, amelyek a jövőre mutatnak, jövőbe mutatnak, hiszen vannak olyan országok, amelyek, amelyek miénkeknél szegényebbek, közepes jövedelműek, de ez mindenhol így van. És ebben a, teki, a világon, és ebből a tekintetben az AKP országok megnevezés egyfajta mm, folytonosságot képvisel a egyfajta elfelejtett múlthoz. Köszönöm szépen Michaelnak. Köszönöm szépen. Mostantól kénytelen leszek korlátozni hozzá két percben a hozzászólási időket. Görán szúrja szó. Köszönöm szépen, elnök asszony hogy ilyen privilégiumban részesít, hogy először rám alkalmazza az időmérést. Három dolgot szeretnék felvetni. Pibax biztos úrnak, akinek egyébként köszönöm, hogy eljött, és ilyen kiváló ismertetést tartott. Egy pillanatig nem kétlem, hogy jó szándékkal próbálja előmozdítani a dolgokat. Azért egy kicsit provokatív leszek. Azt mondta ön, hogy változást tud elérni bennem felvetődik, hogy nem lehet lehetne a bejelentettekhez képest is változást elérni. 0,7%-ról tettek nyilatkozatot, emlékszem még az ön elődje. A második dolog, a 0,7% ugye nem tartható, nem csak azért, mert nem tartják be az ígéreteket, hanem azért sem, mert az euró leértékelődött a dollárhoz képest. Nem tudom, hogy a bizottság erről készítette értékelést. A, a, a másik dolog az adósságok eltörlése, egyfajta kirakat intézkedés, és arról is el kellene gondolkodni, hogy nem csak a tagállamok akarják csökkenteni a segélyezést, például Spanyolország, meg más nagy európai országokról van szó, Ez elvezet az új európai konszenzus szükségességéhez. 2005-ben egyeztünk meg tagállamok között, minden Európai Uniós tagállam egyetértett a támogatásokról, az ön elődje kezdette elő a dokumentumokat, szerintem ez egy jó alap, és jó terveket készítettek a jövőre vonatkozóan. Ön szerint mire lenne szükség a felülvizsgálat során? Tehát mit kell felülvizsgálni? Vannak-e alapvető pontok, amelyekről vitát kell folytatni? Nagyon szívesen egyeztetnénk, hogyha vannak ilyenek önnel másik dolog. Szeretném, hogyha számba vennénk a pénzügyi szükségleteket függetlenül a vonakodástól, függetlenül a tagállamok költségvetési nehézségeitől. Szeretném, hogyha az összes finanszírozási szükségletről lenne egy lajstrom, egy leltár, mert különben könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy erről a szektorról, vagyis egy szektorról megfeledkeznek az AIDS, a malária és a tuberkulózis elleni küzdelemről. Az Európai Uniónak fontos részt venni a globális finanszírozásban, nagyon sokféle pénzgyűjtés folyik, és az amerikaiaknak olyan az attitűdje, hogy az európaioktól teszik függővé, hogy mennyit tesznek bele a közös kasszába. Tehát az európai kontribúció alapján számolják ki az USA kontribúcióját. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a vezető szerepünket megtartsuk ezen a területen. Végül pedig többször említette a biztos úr a Lisszaboni szerződés és annak hatályba lépését, alkalmazását és az Eston asszonynal való kapcsolatokat. Véleményem szerint az Európai Unió külügyi szolgálata akkor hasznos, hogyha az európai politikák közötti szinergiákat megtalálja. El tudja mondani nekünk most, hogy a többi összetevő, ami közvetve vagy közvetetlenül kihat a fejlesztési támogatásra, tehát, hogy melyek azok az összetevők az öt hónapos tapasztalat alapján, amelyek zavarják a munkájában, illetve mi az, ami zavarja, és mi az, amivel elégedett. Hogyha valami zavarja, akkor ön mellett ki fogunk állni, és küzdeni fogunk ezen összetevőkkel. Köszönöm szépen, Cashman úr, a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a biztos úrnak. Hadd kezdjem azzal, hogy együtt kell dolgoznunk önnel, különben a fejlesztés és az összes érték, amit meg akarunk valósítani a fejlesztésen keresztül, kudarcot fog vallani. Tehát mindenképpen együtt kell működnünk, én és mások a Cotonou végkifejletét illetően kétségeink vannak, de ez egy másik kérdés. Én nem kételkedem viszont az ön elkötelezettségében az emberi jogok, a, a, a polgári szabadságjogok a, a védelme terén, a, az éjszel, a hívvel élők, a, a melegek és leszbikusok védelme terén. Na de vannak olyan országok, ahol nem progresszív a hozzáállás, ahol az emberi jogok ilyen, nem érvényesülnek az emberi jogoknak nincsen sorrendje hierarchiára, ja, minden országban minden emberi jogot promócióban kell részesíteni, Malávéban, Ugandában, Kenyában is. Attól függetlenül, hogy gazdasági nehézségek vannak-e, vagy szegénység van-e láthattuk, hogy milyen bűnbakkeresés folyik a leszbikus és meleg közösség esetében sok helyen. Minden eszközt fel kell használni annak érdekében, hogy a polgári szabadságokat és emberi jogokat mindenki számára biztosítsuk a fejlesztési programokon keresztül. A fenntartható emberi jogok éppen annyira fontosak, mint a fenntartható fejlődés és a gazdaságpolitikák az emberi eh, eh, jogoknak eh, a védelme. Köszönöm szépen a millenniumi fejlesztési célokról készített jelentésemet, illető pozitív észrevételeit. Az összes frakciót képviseli ez a jelentés. Az Európai Uniónak valóban vezető szerepet kell játszania, de hadd mondjam el, hogy a tanácsban kialakuló álláspont egyáltalán nem ad okot örömre. Nagyon homályos, nincs vezető szellem, és az egész nem túl pozitív. Azzal zárnám, önök asszony, hogy az KC eltörlése, vagy az ACP eltörlése talán jó ötlet a gyarmati múlt miatt, majd még erről beszélgetünk itt a szocialista frakcióban. Mindenesetre hadd mondjam el, hogy nem sok értelme van annak, hogyha egy ország gazdasági válságon megy keresztül, akkor lejjebb vesz az, igényei, az ígéreteiből a tagállamok nem x milliót vállaltak, hanem a GNI-ből, meg a GMP-ből bizonyos százalékot. Hogyha ebben a központi pillanatban ebben a nagyon fontos pillanatban visszalépnek, akkor úgy járunk, mint Gracho Marx, hogy az elveket kifejtettük, aztán a helyzet változott, és megváltoztattuk az elveinket is. Most már nincs helye, nincs ideje az emberi jogok védelmének, a fejlesztésnek. Köszönöm, most pedig néhány percre vissza a... Én is szeretném igénybe venni a hozzászólási lehetőséget. A kül szolgálatról is beszélt ön. A PES szakbizottsággal június 22-én a Fejlesztési Szakbizottság szemináriumot tart, és egy független szakértőt is meghívtunk. És a különböző megállapodásokról lesz szó. Meghívtuk őket erre a közös meghallgatásra. Gázában nagyon kellemetlen meglepetés volt, hogy a, a MÁR főigazgatóság nem engedi a szakértőket eljönni az ülésünkre, és azt mondja, hogy nem megfelelő kezdeményezés, hogy független szakértőket hívunk meg a megállapodások értékelésére. Hadd kérjem meg Pibax biztos urat, hogy reagáljon erre. Szerintem elképesztő, hogy ez a főigazgatóság megakadályozza, hogy a halászati politikát függetlenül tudjuk értékelni intézmények közötti információ áramlásról lenne itt szó, hogyha a már főigazgatóság az információ áramlást ellenőrizni akarja, akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy a fejlesztési politika és a halászati politika között nincs is koherencia. Ez nagyon fontos dolog lenne, és én nem tudom elfogadni, hogy független szakértők ne jöhessenek hozzánk. Ez az első kérdésem. Én aztán a másik kérdésem az, hogy a hozzám intézett levelében, idézem, arról ír, hogy az uniós segély a fejle, fejle, fejlődő országoknak az első lépcsőfokát jelentik azon az úton, hogy a saját fejle, fejlődésüket tudják finanszírozni. Meg kell mondanom, hogy én nem látom, hogy ezt tennénk. Az Európai Befektetési Bank 40, azt hiszem 48 millió dollárt fektetett a Glencore-hoz tartozó részbányába, amelynek a központja Svájcban van, és a brit szigetekről irányítják. Soha nem fizetnek adót. Amit hozott ez a befektetés, az az volt, hogy kibányázták, kifejtették a rezet, méghozzá savak használatával, és ez nagyon sok balesetet okozott. Zambia Zambiának mindössze egy százaléknyi adót fizettek, annak ellenére, hogy tönkreteszik a környezetet és nagyon rossz körülményeket teremtenek. Mit kívánnak tenni arra, hogy ez ilyen helyzeteket megakadályozzák, hogy a e pénz így elfolyjon? És az utolsó kérdésem a külügyi szolgálathoz kapcsolódik. A levelében egy példát hozott arra, hogy integrált külügyi ö, politikát szeretne ö, Afrikával kapcsolatban, a, a jogrendisége, jogállamisága kapcsolatban, külügyi szolgálattal, külügyi politikával. Ez teljesen összecseng a szakbizottságunk álláspontjából. És a kérdésem az, hogy ez előfutára-e annak, amit ön elképzelt? Hogy a külügyi szolgálat az ön felelősségi köre alatt működjön együtt. És akkor talán most hagyjuk biztos urat válaszolni, mielőtt másnak megadnám a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszek tömören, röviden válaszolni. A fejlesztési segélyekkel kezdeném a válaszomat. Na most, ami ezt a 0,7%-ot illeti, azt gondolom, hogy itt lépéseket kell tennünk, és meg kell mutatnunk, hogy igenis el lehet valamit érni a segélyünkkel. Ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy könnyen lehet uh, ellent súlyozni bármilyen arra irányuló törekvést, hogy csökkentsük a fejlesztési pénzeket, hogyha megmutatjuk, hogy milyen hozzáadott értéket teremtünk. Például, mondok egy példát az Egyesült Királyságból, a, az új kormány, nem a régi az új, ha azt teljesen érintetlenül hagyta a fejlesztésre szánt pénzeket, hiszen az az elgondolás áll mögötte, hogy ezek az elkötelezettségek valódi itt hozzáadott értéket teremtenek. Ugyanez a helyzet Svédországban. És ez a legnagyobb kihívás, amivel szembenézünk. Meg kell mutatnunk, hogy EU szinten, uniós szinten és tagállami szinten értéket teremtünk, és akkor tudunk a következő lépésre rátérni, hiszen a GNI-nek eh, az 0,7%-a, eh, eh, vagy az új tagállamokra, ez nem akkora nagy teher, mint amekkorának ezt feltüntetik. Ez nem segít abban, hogy rendbe rakjuk a költségvetést viszont erősíti a politikai jelenlétünket a világban. Tehát én azt gondolom, hogy fontos, hogy ne hagyjuk elsikadni ezt a 0,7%-os ról folytatott vitát, hiszen enélkül nincsen külügyi politikája az uniónak, hiszen akkor így nem vagyunk elő erősek, és nem vagyunk láthatóak politikailag lehetne az unión belül sokkal kötelezőbb érvényű megállapodásra jutni és szabályokra? E, én azt gondolom, hogy erre még nem érkezett el az idő. Azt gondolom, hogy minden a költségvetés tagállami kompetencia. Én nem nagyon szeretnék olyan javaslatot tenni, hogy ez a 0,7%-os arány, ez legyen uniós szabály. Ha ezzel, erről lenne konszenzus, akkor az nagyon jó lenne, de ezt el kell érnünk. Olaszország nehéz dió, de 2015-re tett már elkötelezést, tehát akkor innentől kezdve nincs kivétel a szabály alól, nem lehet kibújni alóla. És mi igyekszünk rávenni a tagállamokat arra, hogy ehhez tartsák is magukat. Közkiadásainkat tekintve ez egy nagyon kicsi rész, de azt gondolom, hogy ezt meg lehet oldani. Ami Etiópiát illeti a szabadság kérdése túlmutat a külügyi politikán. Itt alapvetően emberi jogokról beszélünk. A nehézség az, hogy ez ennek semmi köze a reálpolitikához, a külügyi szolgálatokhoz. Hiszen a tagállami reálpolitikák ból nem derült ki egyértelműen, hogy mi a mi stratégiánk. Éppen ezért szeretnék új stratégiai dokumentumot összeállítani arra nézve, annak érdekében, hogy egyértelműen meg tudjuk mondani, hogy melyek a, a, az, áll, az emberi jogok területén a céljaink. Ha ez nem egyértelmű, nincs egyértelműen lefektetve, akkor mindenki csak úgy próbálkozik, és ez nem olyasmi, amit rá lehetne kényszeríteni a külügyi szolgálatra, tehát külügyi politikára. Tehát én azt gondolom, hogy ez túlmutat ez a kérdés a külügyi szolgálaton, de egyébként gratulálok, kitűnő munkát végzett Európában, hiszen nagyon nehéz lehetett, nagyon nehéz volt megtalálni a megfelelő egyensúlyt, hiszen ez az ország szokott fejlődni, megvan benne a fejlődési potenciál és volt már olyan helyzetben, ahol mi is nagyon elégedettek voltunk a, a tett fejlődéssel. Az AKC országokkal kapcsolatban én azt gondolom, hogy ezek olyan országok, amelyek maguktól is fejlődnek. Igen, tudom, hogy ott van az a, a történelmi háttér, de ez a saját, az országoknak a saját történet. Én azt gondolom, hogy itt valamiféle félreértés van. Eh, ez olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy mi teremtettünk benneteket, aztán most el is törlünk benneteket. Ez, hát ez így nem megy. Magát a fogalmat nem biztos, hogy el kéne törölni. Tehát a lényeg az, hogy túlmenjünk, túllépjünk a politikai párbeszéden, hiszen abból már van éppen elég. Tehát a fejlesztési eh, elképzeléseket erősen kell megfogalmazni és világosan, de azt gondolom, hogy az AKC eh, maga a fogalom Eh, én nem hiszem, eh, hogy ebbe, én azt gondolom, hogy itt erős egyetértése kell jutni, hiszen hogyha van egy eh, fogalom, akkor nem mondhatjuk nekik azt, hogy, hogy nem ér, nem léteztek. Tehát én azt gondolom, hogy az Ákácsi országok akkor is létezni fognak, hogy a kotoni megállapodás már nem lesz életben. Charles Körenc kérdésére válaszolva a konszenzus jó alap, de nem sikerült olyan konszenzusra jutni a 0,7%-os arányal, és ez olyan, ahol sokkal kötelezőbb jellegű és be, erősebb befolyású konszenzusra lenne szükség. Ez egy kitűnő dokumentum, csak az a kár, hogy nem működik. továbbra is ö, tartjuk magunkat, és szeretnénk ö, elérni ezt a 0,7%-os arányt. Jó együttműködésünk van a, a, a globális alkalmazkodási alappal és a, az EMF-el, ami pedig a külszolgálati akciókat illeti. Úgy gondolom, hogy a felül, felügyelet nagyon fontos, hiszen hogyha a megállapodás születik, Tudom, hogy a parlament dolgozik ezen, de nagyon fontos, hogy jó legyen a kezdet. Ha jó a kezdet, és ez átlátható a, a társadalom és a parlament szempontjából, akkor sikerre fogjuk tudni vinni hogyha ez nem átlátható, akkor nem fog jó eredményeket hozni. Az a lényeg, hogy, ebb, hogy ebből hogy ez ne csak arról szóljon, hogy bizonyos EU forrásokat átcsoportosítunk, hanem itt minőséget és átláthatóságot kell teremteni. Eston bárónő komolyan gondolja, hogy ezt el is lehet érezni, érni. Ez időbe telik, de ha mindenki érdekét figyelembe lehet venni, akkor az nagyon segíthet. Michael Cashman kérdésére válaszolva, teljesen e, igaza van, egyetértek, és hogy az emberi jogoknak alapvetőnek kell lennie, és olyan nincs, hogy elsődleges és másodlagos, hiszen ez olyan fogalom, amit a mi társadalmunk értelmez egységesként és egyetemesként. És mondhatjuk azt, hogy az emberi jogok egy dolog, a szegénység a másik de ezt nem mondhatjuk, mert akkor elvesztjük a kapcsolatot a saját társadalmokkal, És a szegénységgel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a saját társadalmainkra tekintsünk. Egyetértésnek kell lenni abban, hogy mit, cserjünk, mit cselekedjünk a fejlesztési politikában. Hogyha ha e, tudom, hogy nehéz kilépni abból, hogy ezt leredukáljuk a szegénység elleni küzdelemre, de, de tudom, hogy a, hogyha nem tudunk egyetértésre jutni, de fontos éppen ezért a politikai párbeszéd. Kotonúra még vissza fogunk térni, de azt gondolom, hogy sokkal jobban kellene odafigyelni a, jogi, a jogok, az emberi jogok kérdésére. Mi már előre haladtunk ezen az úton, és tudjuk azt, hogy ha megnézem a tagállamok fejlődését, és tagállamok fejlődését, akkor látjuk azt, hogy milyen tendenciák vannak. Úgy gondolom, hogy el lehet ezt érni, de nagyon következetesnek kell lennünk. Ami pedig a tanácsot illeti, én azt gondolom, hogy egy jó tervezet, és azt hiszem, hogy ez még idővel javulni is fordul. A jelenleg tárgyalt tervezet erős, erősebb is lesz. Nem arról van szó, hogy kivonul a tanács, Általában a fejlesztési tanács azt e, kéri, hogy legyen egy, egyszer egy közös ülés a pénzügyi, e, pénzügyminiszterekkel, e, de én azt gondolom, hogy igenis elkötelezettek abban, hogy megtegyék, ami tőlük, tőlük telik. Azt gondolom, hogy a, a 0,7%-tól visszalépni nem lehet. Én azt gondolom, hogy 40 év alatt megtettük, amit, amit ígértünk, de továbbra is kell ezen a területen dolgozni. A kérdésre a szakértővel kapcsolatban erről nem tudtam, remélem, hogy ez itt egy félreértés, ez tényleg gyalázatos dolog, és igen, kell lenni egy ilyen független szakértőnek, hiszen ha hiszen ha egyszer szakértő, akkor őt nem lehet, nem lehet pellengére törvény elé állítani a véleménye miatt, hiszen ő a a, ez minden demokráciának az alapja, hogy elmondja a véleményét, a szakvéleményét, hiszen ez a feladata. Én fogok beszélni majd a kollégáimmal a mai értekezletünkön, és tényleg úgy gondolom, hogy ez gyalázatos dolog, úgyhogy nem látom, nem értem, Eh, hogy ez hogy fordulhatott elő. A zambiai befektetést illetően igen, valóban igaz, hogy eh, következetesnek kell lennünk. Azt gondolom, hogy határozottabb és jobb együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy ilyen eh, helyzeteket el tudjunk kerülni, és ha, le, mindenképpen ez olyan jellegű befektetés, amelyet inkább nem kellett volna megtenni. Itt valamiféle etikai kódexre is e, kellett volna e, gondolnia ebben a tekintetben az uniós e, delegációkkal. Én azt gondolom, hogy Eston báronő is tudja, hogy nem csak gazdasági, hanem politikai céljainkat is meg kell valósítani. természetesen továbbra is fogunk kellene küzdeni. A, ebbe az irányba tett első lépés az adózásról szóló kérdés tisztázása. A korábbi ENSZ főtitkár által vezetett testület fogja Afrikában ezt a kérdést tárgyalni. Ezt pedig követjük, és ebben a e, most ezt tudjuk tenni, lehet, hogy ez nem nagy győzelem, de ezt ennél többet nem tudunk tenni és mindent megteszünk azért, hogy ezt figyelemmel tudjuk kísérni. Ami Afrikát és Afganisztánt illeti, nem gondolom, hogy ezek példaértékűek, ezek inkább kivételek. Az afrikai fok azt a feladatot hozzá magával, hogy támogassunk olyan területeket Szomáliában, és szembesülünk a kalózkodás Afrika szarva esetében szembesülünk a kalózkodással, és ez olyas valami, amivel nem tudunk mit kezdeni. Egy abszurd, hogy, hogy még mindig a kalózokkal kell küzdeni, és több ezer kilométerre lefolytatott tárgyalásokat Eh, ez, ez egy abszurd dolog, hiszen teljesen eh, rengetegbe kerül. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kivételes helyzet, nyilván kell rá valami megoldást találni, és azt gondolom, hogy, hogy eh, nem, hogy 20 év alatt nem, hogy javult volna a helyzet, hanem még csak rosszabbodott. Nyilván ebben a kérdésben ez egy aránytalan aránytalan dolog. És úgy tűnik, mintha csak megtartanánk egyfajta státuszkvót, ahelyett, hogy javítanánk. Na most ebben a tekintetben Afganisztán hasonló helyzet. Azt tudjuk, hogy az amerikaiak bejelentették, legalábbis bejelentették, hogy ki fognak vonulni Afganisztájból. Itt van egy teljes kontextus körülötte. Nem azt jelenti, hogy kifutunk az időből, de nem szeretném ha megkérdeznék tőlem, hogy e, mit értünk el, és akkor én azt mondanám, hogy elköltöttünk ennyi meg ennyi milliárd eurót, e, és arra a másik azt mondja, jó, persze, jó, na de mire? És szeretném, hogyha eredményeket tudnánk felmutatni. Lehet, hogy nem érjük el a céljainkat, de hogyha pénzt adunk ki, pénzt költünk el, akkor egyértelműen látnunk kell, hogy milyen célokat akarunk ezzel elérni. Ezek nagyon törékenyek. Éppen ezért Ezek kivételes helyzetek, mondom még egyszer, és nem e, példaértékű, jellemző helyzetek. Nem jellemző az, hogy föl, fölállítsunk egy fejlesztési politikát, és lev, levelet írjunk a parlamentnek egy ilyen korai szakaszban, hiszen akkor utána változtatni kell. És ez mindig fájdalmas dolog. És akkor lesznek ö, olyan, ö, olyan dokumentumok, amelyek amelyekben nagyon egyértelmű politikai célokat kell megfogalmazni emberi jogokkal kapcsolatban, és aztán ezeket lehet lefordítani az, egy, az egyes programok szintjére, és a visszacsatolásra annak érdekében, hogy lássuk, mit értünk el. Éppen ezért itt egy teljes ciklusról beszélünk, amely a fejlesztési programokban látható. De ebben a, ezen a, ebben a szakaszban azt gondolom, hogy tud, fontos tudni, hogy milyen reakciókat kapunk a levelekre. Fontos, hogy újfajta kapcsolatokat építsünk, hogy, hogy hogy építsünk hidakat olyan területeken, ahol nem voltak korábban. Éppen, e, és hogy lássák azok a társadalmak, amelyek ebben részt vesznek, hogy miket érünk el. Például sokat nagyobb figyelemet fordítunk vidéki afrikai területekre. De azt tudjuk például, hogy az emberek a vidéki területekről a városokba költöznek. Például ö, Laosban, Lagosban az emberek ha tudjuk, ha tudjuk, hogy az emberek úgy akarják, úgy akarnak élni, mint, mint mi. Tehát tömegével vándorolnak az emberek a városokba, robbanásszerű nő a népesség, hiszen látják, hogy mi hogyan élünk, és így akarnak élni ők is ezekben a városokban. És ez megint fejlesztéseket igényel ezekben a városokban, hogy ezeket a kérdéseket és problémákat kezelni tudják. Ugyanazokkal a problémákkal áll szemben most Afrika, afrikai városok, mint mi, mint e- Európa 30-40 évvel ezelőtt. Tehát mozdulnak az emberek robbanásszerűen a tömegével a városokba tehát, hogyha mi tehát mondhatjuk azt, hogy támogatjuk a vidéken az embereket, de ha egyszer nem működik, akkor nem működik. Köszönöm. Mégis is nagyon sok a hozzászóló a listán, és nagyon rákony módon kell 45 másodperce korlátoznom a hozzászólást. Sniber Lászlám asszonyoni a szó. 45 másodperc. Személy. Das werde ich äh, schaffen. Ich möchte äh, ganz kurz wissen. Köszönöm szépen. Csak röviden azt szeretném kérdezni, hallottunk olyan intézkedésekről, amelyeket más országokkal folytatott egy együttműködésről szóltunk. Vannak konkrét javaslatok Indiával, Kínával, vagy más országokkal. Azt gondolom, hogy ez egy fontos kihívás. Köszönöm szépen, Keller asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Rövidek lekeltek akkor a válaszok is, csak röviden. A politikában, amire rámutatott, ön hogyan látja saját szem, szerepét az agrár és halászati politikában, mik lesznek a fókuszpontjai? és a GSP reform hogyan fog alakulni, illetve elmondaná, hogy mit ért az alatt, amit írt a levélben, hogy hogyan tudunk a hitelre épített támogatás irányába való elmozduláson, és végezetül hogyan fogja biztosítani, hogy a klímaváltozás és az új energiák kereljenek felhasználása a fejlődő országban. Monsieur Guerrero Salom. Guerrero Salom úr, a szó. 45 másodperc. Engedje meg, elnök asszony, hogy néhány másodpercben egy másik kérdést intézek, mielőtt a 45 másodpercem elindulna. Nehéz struktúrált párbeszédet folytatni 45 másodperc hozzászólási idővel, és úgy gondolom, hogy észszerű lenne, hogyha szervezünk egy ilyen jellegű értekezletet találkozót, hogy akkor azt úgy csináljuk meg, hogy az reális legyen, és ne egy órát iktassunk be, amikor nagyon sok európai képviselő itt van, és az illetékes biztos. Na most ezzel most megpróbálom a 45 másodpercbe beleszorítani mondani valómat elfogadom azokat a korlátokat, amelyeket a fejlesztési politikában felvázolt a biztos úr, különösen a milleniumi fejlesztési célokat illetően. A mi szakbizottságunk nem tud elfogadni egy olyan támogatási nyilatkozatot a soron következő tanácsi ülés vonatkozásában, amelynek a fejlesztési kérdéseket kell megbeszélnie, és felhívást intézni a tagállamokhoz, hogy ezek tartsák a kötelezettségvállalásaikat, amiket 2010-es időszakig vállaltak. Másik a gyenge kapcsolatok, a fejlesztési támogatások és a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés. Úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy létrejöjjön az uniónak az intézményi reformja azért, hogy koherensebb legyen a fejlesztési politika, és a fejlesztés a gazdasági növekedést segítse. Egyetértek azzal, hogy az Európai Unió és az érintett országok együtt iktassák, alakítsák a programokat. Végezetül, ami pedig az AKC országokat illeti, a következő AKC értekezletten. Elnök félbeszakította, másoknak is kell szót hagyni. Deva úr, öné a szó. Tisztelt asszok, azt, hogy nincsen kérdésem 45 perc, 5 másodpercben a biztoshoz egy ilyen fontos kérdésről. Azt kérem, hogy másképpen szervezzük az üléseinket, úgyhogy ténylegesen struktúrált párbeszédet lehessen folytatni a biztossal. 45 másodpercben semmit sem kívánok mondani. Yes, we will try to do that. Elnök, meg fogjuk próbálni. Grész asszony. Okay. Euh, monsieur le, le commissaire. Tisztelt euh, biztos úr, köszönöm szépen elszántságát, és az, hogy együtt kíván velünk dolgozni, ugyanakkor mégis azt hallottam az előadásában, hogy a nemzetközi kereskedelem liberalizálásán keresztül gondolja ezeket a fejlesztési célokat is elérni, de kérdésem az az, hogy valóban a legszegényebb integrációjáról van ez szó, a benszülött lakosság, a, feg, ez, a nők a legszegényebbek. Ez hogy a hogy az ő versenyképességük valóban jobb integrálást engede a világgazdaságba, de ez se fogja segíteni az egészséghez, az oktatáshoz való hozzáférést, az élelmiszerellátás, önellátáshoz, az energetikai fejlődést. Hogyan fogja ezt biztosítani, hogy a legszegényebbek részesüljenek ebből a politikának a hasznaiból? És végezetül kíván-e olyan politikát a alkalmazni, ami az emberi jogokra épülő társadalom fejlődését segíti elő, és milyen konkrét intézkedéseket akar. Köszönöm szépen, biztos úr, a tájékoztatóját. Én is visszatérnék arra, amit mondtak a kollégáim is, hogy minden egyes ország egyre önzőbbé válik. Mit tehetünk és hogyan, hogy hatékonyabbak legyünk és a fejlesztési eszközök ne aprózódjanak el. Úgy gondolom, hogy nagyobb figyelmet kéne fordítani a közösségfejlesztési és a regionális fejlesztési kérdésekre. Kérdésem, hogy hogyan fogunk ténylegesen megfelelő értéket kapni a befektetett pénz ellenében. Tolja asszony. Köszönöm szépen. Én is visszatérek a források kérdésére. A mennyiségek, a módozatok, hogyan költjük el. Semmiből semmi sem lesz. Tudom, hogy ön határozott és világosan követi a céljait de milyen nyomás gyakorló eszközök vannak, azt mondta, hogy nyomást gyakoroltunk. Egy olyan országban vagyok, ahol nagyon nehéz a helyzet, időnként nullára csökkentettük a hozzájárulásokat, nem tudom jövőre mi lesz. Legyen koherencia a tanács között, és az, ami itt történik, és ami az egyes országokban történik. A másik a jó kormányzás. Ezt követeljük a, azon országoktól, amelyeket mi segítünk, de ugyanakkor nekünk is példát kéne mutatni az országok, eh, amelyeket segítünk, úgy látják, hogy Európa eredmények nélkül egyszerűen pazarol. És milyen eh, kötelezettségvállalást tud tenni ezen a területen, hogy egyetlen egy euró sem kerüljön el rosszul elköltésre, Svensson úr?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 mindenki, aki itt ül, az nagyon jó kapcsolatban áll politikai pártokkal a saját hazájában. Ott is vessük fel ezt a kérdést, de gondoljuk, hogy nem lehet csak az unión keresztül elvinni ezt, és hogy mindent 0,7%-ra nyorsítunk egy helyet. Biztos úr, öné a szó. Megpróbálok nagyon rövid lenni, Sipa asszonynak a kérdésére azt mondanám, hogy az én véleményem ma az, hogy az együttműködés jelenleg csak az Egyesült Államokkal, meg három az klímaváltozás, az élelmiszer biztonságban állapodtunk meg, és egyőre kívánunk lépni pozitívan, de nem szeretném az, hogy úgy tekintsenek bennünk, mint a, mi adjuk a pénzt, és mások pedig learatják a sikereket. Ez nem, mindenkinek be kell tenni a pénzét is, és egy, csak így lehet egy előszintség. A következő kérdésre a kapnak a reformja, illetve a halászati politika reformja. A globális fenntarthatóságot keresem, arra törekszem, globális fenntarthatóság, ez az Európai Unióra is a kihívás. A mainstream és a klímaváltozás kérdésében igaz, hogy belső fejlődésnek is lennie kell és említettem a közös közleményt a kollégám kollégámmal a klímaváltozás tekintetében, de nagyon óvatosan kell eljárni ebben a szakaszban, nem a fejlesztéstől kell elvenni a pénzt a klímaváltozás ez fontos külön kezelni, mert ez a 2,4 milliárd eh, mindjárt előkerül, eh, része kell, hogy legyen a fejlesztésnek, de legalábbis kezdetben eh, lássuk úgy, hogy ezek külön pénzek, és egy további pénzről van szó, és akkor majd ezt így kell kezelni, tehát kell, hogy legyen mainstream politika. Az energiát illetően azon dolgozom jelenleg, hogy valami fenntartható alakuljon ki az év végére. Generosz úrnak a kérdése a bizottság arra próbálja szorítani az, a tagállamokat, hogy 0,7%-ot tartsák, és az Európai Tanács is ebbe az irányba mozdul. A munkahelyteremtés az egyik fő központi kérdés, és ebbe az irányba lépünk. A következő kérdés a megfelelő a Két lehetőség van. Az egyik, hogy valamennyi Európai Parlament tagjának megvan a lehetősége, hogy a vitákon előterjessze véleményét. Én bármikor készen állok arra, hogy találkozom a képviselőkkel. Egyetlen probléma, hogy én is sokat utazom, önök is elég sokat mozognak, és hogyha találnak egy időpontot, én készen állok, hogy megvitassuk a kérdéseket bármelyik időben. Biztos, hogy akármilyen hosszú lenne a gyűlésünk, sosem tudnánk az összes kérdést alap részleteiben megvitatni. Grészes asszonynak a kérése. Ez a lényegre tör, nagyon jó a felvetése, ezért fontosak a véleménycserék. Hogyan mérjük? Hogyha munkáját teremtünk, és gazdasági növekedés van, akkor felvetődik el mindig egy újabb veszély, hogy nem a legszegényebbekkel foglalkozunk. De megoldható-e a szegénység, hogyha csak a legszegényebbekkel foglalkozunk egy társadalomban? Az egész társadalommal kell foglalkozni, az egész társadalomhoz kell szólni, ezért fontos, legalábbis az én felfogásom szerint, hogyha a szegénység eh, kérdésével akarjuk megoldani, akkor az ország problémáját kell megoldani. Nem lehet az, hogy csak a társadalom legszegényebb részege, részével foglalkozunk a változások Ázsiában, afrikai országokban is pontosan ugyanígy érzik ők, és tisztességesen növekedő országokra van szükség. Nem le, ez nem jelenti azt, hogy büszkék vagyunk arra, ami Dél-Afrikában történik a foci világbajnoksággal, de Afrika mégiscsak egy nagyon szépen fejledő ország, és komoly kihívásokat jelent a társadalomra. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok fájdalommal teli szakaszon lépésen keresztül megy a fejlődés. Tehát itt-ott egy kicsit kell, az a kérdés, hogy itt vagy ott segítünk egy kicsit, vagy az egész társadalomra összpontosítjuk a figyelmünket. Ezért is olyan fontosak az emberi jogok, mert a, legalábbis a mi véleményünk szerint a társadalom csak ezekkel együtt tud változni. A pénzért a megfelelő értéket létrehozni. Itt nyilvánvaló, hogy nagyon fontos az elszámoltathatóság. Hogyha pénzt akarunk befektetni, akkor azt is pontosan rögzíteni kell, hogy milyen milyen teljesítményt várunk, milyen eredményt, és a társadalomnak is meg kell mondani, hogy mit szeretnénk mérni, mert nem teljesen ugyanaz például az oktatásban, mondhatjuk, az, az egészségügyben is lehet mérőszámokat találni. A legnehezebb az, általában a költségvetési támogatás területén, vagy a konkrét projekteknél, de ott lehet igazán bizonyítani. És hát valamikor ez nem sikerül, de legalábbis meg kell próbálni. Mit tehetünk a tagállamokkal? A tagállamokkal csak nyomást lehet gyakorolni szerintem. Én próbálom, önök nyilván azt mondják, hogy minden egyes milliárd számít, de nincs na, igazán kötelezettségünk a világ irányába. A fejlődés az egyik, egyetlen igazi kötelezettség. Ha ma megvitatjuk Izrael-Palesztin kérdést, nagyon nehéz ezt megoldani, és a hogyha 20 évvel ezelőtt az izraeli társadalom a kérdés lényegével foglalkozott volna, akkor most nem kellene több milliót vagy milliárdot költeni erre a problémára. Említettem Szomáliát, 20 éve ott vagyunk, és mennyi pénz ment már el? hogyha minden egyes szomáliai megkapná azt a pénzt, amit eddig rájuk költöttünk, akkor már lehet, hogy gazdag emberek lennének ezért gondolom, hogy nagyon fontos a kormányzati nyomást gyakorolni. A 0,7%-a a GNI-nak az egyetlen országnak sem hatalmas összeg. Tehát úgy gondolom, hogy megválaszoltam a kérdéseket, és én mindig nagy és nagyon szívesen készen állok, hogy önökkel vitát folytassak, vagy párbeszédet. Szeretnék köszönetet mondani Pibalks biztos úrnak, hogy tovább maradt velünk, mint a, ahogy tervezte, és a rendelkezésre állását szó szerint fogom érteni, egy újabb találkozót fogunk szervezni annak érdekében, hogy mindenki feltesse kérdését, és ön válaszolhasson rájuk tehát ezt mindenképpen minél hamarabb napirendre vesszük. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött. Viszontlátásra! Nous allons maintenant aborder le point 5 de l'ordre du jour. Most pedig a napirend ötödik pontja következik a kotonói megállapodások második felülvizsgálatára vonatkozó tárgyalások, a tanács spanyol elnökségét Martin Jagüé kép, képviseli, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a meghívásunkra. Ő foglalkozik az LKC országokkal nagyon érdekel bennünket, hogy hogyan áll a kotonói megállapodás felülvizsgálata. A spanyol állandó képviselet kollégája, tehát szakértője ennek az ügynek. Ez a második felülvizsgálat nagyon fontos volt a szakbizottságunk számára. Pivax biztos a bizottság főtárgyalójaként többször beszámolt a tárgyalások állásáról a szakbizottságunknak. Most megállapodásra jutott a két fél, és így a tanács nevében a bizottság elvégezte a tárgyalási munkáját. Most el kell dönteni, hogy aláírjuk-e eh, az így módosított felülvizsgált kotonúi megállapodást az AKC országokkal. A kotonói felvizsgált megállapodást eh, június 22-én csütörtökön írnák alá a paritásos miniszteri eh, találkozón, a spanyol elnökség alatt a tárgyal erről a tanács. Márten Jegué úrnak megadom a szót maximum 5 percre, hogy ismertesse a helyzetet, aztán kérdéseket fogunk önnek feltenni. Mártin Jagué úr, öné a szó tehát. Je suis désolée, je n'étais pas consciente n'était pas dans la salle. Elnézést, nem tudtam, hogy nincs a teremben. Akkor üdvözlöm Martin Jagué urat, és rögtön meg is adom a szót önnek 5 percre, hogy mondja el, hogy hogyan alakult a kotonói megállapodás felülvizsgálatának legutolsó szakasza, és bár nem mindenről sikerült megállapodni, aláírják-e ezt a felülvizsgált megállapodást? Tessék, megadom a szót. Sí. Eh, muy buenos días, señora presidenta del comité. Jó napot kívánok, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő asszony, a képviselő ura, José Luis Martín Jagoénak hívnak, és tanácsos vagyok Spanyolország EU állandó képviseletén az AKC kérdések szakértőjeként dolgozom. Itt nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismerthethetem önökkel hogy a soros elnökség miként látja a dolgok állását, és az AKC országokkal folytatott tárgyalási sorozat milyen eredménnyel zárult a kotonói megállapodás felvizsgálatát illetően, és milyen perspektíváink vannak. Úgy, úgy tudom, hogy 5 perc áll rendelkezésemre. Az elnökség összegzésének megtételéhez, úgyhogy nagyon tömören fogok fogalmazni, kiemelve azokat az aspektusokat, amelyek fontosak lehetnek az önök számára, illetve azokat, amelyek az európai képviselőket nagyon érdekelték a tárgyalás során. Most a kotonói megállapodás felülvizsgálatát 2009. februárjában megkezdték, aztán 10 havi szünet következett, formai és tartalmi részeket három szinten vizsgáltuk, politikai, kereskedelmi és pénzügyi szinten. Az utolsó szakasz 2010. januárjában kezdődött, az elnökségünk elején, Spanyolország nagyon komoly munkát végzett a tartalmi részeket illetően az Európai Bizottsággal karöltve. A kotonói megállapodáshoz képest sokkal erőteljesebb, tehát a tavaly márciusi tervezethez képest sokkal erőteljesebb szöveg alakult ki, jobban tükrözi ez az Európai Unió együttműködési eh, szándékát. Sokkal inkább kontinentális a platform, amit kialakítottunk az EU-Afrika kapcsolatokban. Új eh, összetevők is megjelentek az AKC országokkal való mindennapjainkban, például a HIV elleni küzdelem, az éghajlatváltozás, a milleniumi fejlesztési célok, a biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolatok, halászat, élelmiszerbiztonság, a programkészítési módszerek is megváltoztak, az Európai Fejlesztési Alapot tekintve és bizonyos intézményes aspektusokhoz is hozzányúltunk. Például megváltozott az Európa az AKC parlament szerepe. Egyértelműen megerősítettük a vegyes AKC-EU paritásos közgyűlés szerepét, egyesek önök közül ennek is tagjai nagyobb jogkört kapott ez a közgyűlés, a AKC egyéni Country Strategy Paperök felülvizsgálatában, illetve a tájékoztató jellegű nemzeti tervek nyomon követésében és a gazdasági partnerség felügyeletében. Van egy fontos kérdés, ami azt hiszem, hogy érdekelni fogja önöket, ez pedig a politikai párbeszéd kérdése. Mint tudják, az Európai Bizottság kezdeményezésére, de lehet, hogy a parlament kérte eredetileg ezt, a tárgyalás során a 8-as cikkbe, ami a politikai párbeszédről szól, a diszkrimináció tilalmát is be akartuk venni a szexuális orientáció vonatkozásában. Nagyon védtük ezt a gondolatot. Úgy gondolom, hogy Klaus Bischofszer igazgató, a DEVE főigazgatóságtól nagyon sokszor eljött a parlamentbe, hogy ezt a szöveget ismertesse és az utolsó pillanatig eh, kitartottunk mellette, hogy a eh, nemi irányultság alapján nem lehet diszkriminálni, és ezt bele kell venni a politikai párbeszédről szóló részbe. Végül erre nem volt lehetőség. Egy kompromisszumos szöveget tudtunk elérni. Az egyetemleges emberi jogi nyilatkozat második cikke eh, alapján az európai fél egyoldalú nyilatkozatot szeretett volna elfogadni, mi szerint ezt a cikket úgy kell értelmezni, hogy nem lehet diszkriminálni a szexuális irányultság orientáció alapján. Végül erre sem volt lehetőségünk anélkül, hogy át akarnánk verni a dolgokat, úgy tekintettük, hogy a nyolcas cikk végül is lehetővé teszi, hogy a szexuális orientáció alapján való diszkrimináció tilalma beleérthető a szövegbe. lehet, hogy a malavi kormány ezért részesítette közkegyelemben a homoszexualitásuk miatt elítélt párt. A migrációs kérdésekkel kapcsolatban az EU soros elnökségének el kell ismernie, hogy az eredmény nem az, amit vártunk. Migrációs ügyben globális orientációt próbáltunk megfogalmazni, hogy az általános migráció ellen küzdjünk, ugyanakkor a visszafogadást előmozdítsuk. Sajnos ebben sem sikerült megállapodásra jutni, de úgy ítéljük meg, hogy az aláíráskor nyilatkozatot fogunk tudni tenni, ezen dolgozunk most. Végül végeredményben azt mondhatom, hogy március 19-én hagyta jóvá, a P-Bags biztos ezt az új szöveget, és az AKC-ek e közös tanács június 22-én jóvá hagyja, a 27 EU tagállam és az AKC e országok is jóvá fogják tehát hagyni. Szívesen válaszol a kérdéseikre. Köszönöm, Cashman úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az elnökség képviselőjének, hogy eljött és elmondta ezt nekünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a parlament számára volt fontos a nemi orientáció és a ö, hívvel élő emberek kérdésének bevétele a szövegbe, hanem egyes tagállamoknak is fontos volt. Nem a parlament találja ki ezeket a dolgokat, hanem az állampolgárokat képviseljük mi. A nyolcas cikk esetében önök nagyon súlyos kudarcot vallottak, és ö, nagyon sokat rontottak a helyzeten azt gondolni, hogy a malavi elnök azért részesítette közkegyelemben ezt a két embert, mert önök erről tárgyaltak, az egy nagyon súlyos félreértelmezés a dolgoknak. Nagyon szomorú, hogy nyilatkozatot sem fogunk tenni. Ezzel jelzést adunk az AKC retrográd államainak, hogy a melegek, leszbikusok, transzexuálisok kérdését mi nem veszük komolyan. Én, mint meleg ember, hadd mondjam el önöknek, hogyha a faj, az etnikai hozatartozás, hovatartozás, a kor, a nemek egyenjogúságáról lett volna szó, sosem léptünk volna hátra. Önök a bizottsággal együtt egy szörnyű jelzést tettek most. Azt azt mondjuk, hogy ö, ö, tulajdonképpen ösztönözzük őket, hogy az ilyen diszkrimináció folytatódjon. A, legalább nyilatkozatot kellett volna tenni. Amikor azt mondták erre az AKC-sek, hogy ők is nyilatkozatot tesznek, erre mit tettünk mi, az EU? Mi lemondtunk a nyilatkozatról. Nem védtük meg az értékeinket, amelyek egyetemleges értékek. Afrikában legalább 38 tagállam pillanatnyilag tiltja az egyneműek szexuális kapcsolatát, bármilyen legyen is az. És vannak olyan más államok is, mint Uganda, ahol halálbüntetést akarnak alkalmazni ezekben az esetekben ennek a megállapodásnak a ratifikációja a társadalmak egy komoly részének a szemétkosárba dobását jelenti. Hogyha az olyan emberek, mint én, ott élnek ezekben az országokban, nem rendelkeznek ugyanazokkal az értékekkel és jogokkal, mint a többi állampolgár, a, a nyolcas cikkbe belevenni a hivatkozás az egyetemleges nyilatkozatra. Hát elnézést kérek, az emberjogi egyetemleges nyilatkozat benne volt már a mostani ö, egyezményben is. Semmilyen előrelépés nem történt, sőt, rosszabbodott a helyzet, hiszen benne maradt az a veszélyes mondat, hogy ö, közös aggodalomra ad okot Hát ők erre azt mondják, hogy minket ez nem aggaszt. Hát, tönkretették Louis Michel, Karol de Grucht munkáját, akik felálltak Malaviban, Burundiban, Kenyában, Ugandában, hogy kiálljanak az alapvető emberi jogokért. Kihúzták a talajt az ő munkájuk arról. Biztos vagyok benne, hogy a parlament is ratifikálni fogja, és tudom, hogy a jogoknak van egyfajta rangsora, és az én jogaimat akkor abban a fontos pillanatban majd ignorálni fogják de hadd mondjam el az elnökségnek, hogy én nagyon jó barátként vagyok ismeretes, de nagyon kemény ellenségként is. És mindent meg fogok tenni, hogy a 27 tagállam ne ratifikálja ezt. attól még a pénz el fog jutni ezekbe az országokba, de a ratifikáció nagyon veszélyes jelzést tenne. És én úgy gondolom, hogy az AKC nak is <coughs> be kell tartani az alapvető jogokat. Elnézést, elnök asszony, hogyha sértő voltam, de azért volt ilyen erőteljes a megfogalmazásom, mert személyes meggyőződésemről beszélek, és arról a realitásról, hogy engem is letartóztathattak volna Malaviban, és 14 évre ítélhettek volna. Hogyha ez nem történhet meg itt nálunk, akkor miért történhet meg ott? Ez a felülvizsgálat a szemétkosárba való. Senki sem lehet büszke arra, hogy így ért el valamit, hogy másoknak a jogait feláldozta. Köszönöm. Görens, vous avez la parole. Görens, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy kérdésem a biztonsági és fejlesztési kérdésekkel kapcsolatban, amit a bevezetőjében említett. És a kérdésem az pontosabban arra vonatkozik, ami a a béke ö, könnyítéseket illeti a kotonói egyezményen belül, amely továbbra is hatályban van, és a két félnek a részvételével, tehát az európai fél és az AKC részvételével. Azt szeretném tudni, hogy a jövőben is van-e szó arról, hogy ilyen módon ezt a formulát alkalmazzuk, és ez összefogla, összeegyeztethető-e a felülvizsgált egyezménnyel, amely az ön a felhatása alatt került tárgyalásra. Köszönöm. Deva úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon ö, odafigyeltem arra, amit Kasman úr mondott, és emlékszem arra, amikor az apartheid ellen küzdöttünk Afrikában, amikor az embereket különböző képen kezelik, és nem hiszem, hogy a homoszexuálisok választásból lettek homoszexuálisok, de az én pártom, a konzervatív párt az egyenlő bánásmódot szorgalmazza mindenki számára, és az új miniszterelnökünk is ezt nagyon világossá tette. Tehát ö, egyszerűen ö, részemre nincsen más választás, mint hogy azt javasoljam Mike-nak, hogy egy új kormány kelljen, ö, legyen egy új kormány. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Márten Jagué úr, öné a szó három percben maximum. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, déjeme... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjak néhány dolgot reagálásképpen. Először is azok nevében, akiket képviselek, hallottuk, hogy a képviselő úr a homoszexuálisok sorsáról beszélt. El kell mondanom, hogy a kormányom úttörő munkát végzett abban, hogy az minden ember számára az egyenlőségért küzdjön. Függetlenül attól, szexuális orientációjuktól és nemiségüktől. És én, mint spanyol köztisztviselő, kötelességemnek érzem, hogy rámutassak, hogy a tárgyalások során ezeket nem hagytuk figyelmen kívül. Kétségtelen, hogy a sörös elnökség és minden más európai ország számára a szexuális orientáció nem vita tárgya. És ez nem olyas valami, amit figyelmen kívül hagyhatunk amikor tárgyalásokat folytattunk, akkor valós helyzetben voltunk. Azok, akik ott voltak, a, ők, a Ruanda AKC vegyes parlamenti bizottságban, ezzel, ebben a témában. És ez, ez tény, ezek, ezeket a hozzáállásukat tapasztaltuk. És amit tennünk kell az az, hogy Próbáljunk meg realisztikusak lenni. Próbáljunk meg alkalmazkodni a valós helyzethez. Ez nem azt jelenti, hogy beadjuk a derekunkat és megadjuk magunkat. Hogyha megfelelő záradék lenne ebben a megállapodásban, akkor ez nem adna lehetőséget ezeknek az országoknak arra, hogy büntetéssel sújtsák ezeket az embereket. És azt gondolom, hogy ezt a biztos úr is mondta néhány perccel ezelőtt, Fontos, hogy politikai elkötelezettséget tanúsítsunk, hogy ez a kérdés ne szunnyadjon el az ákácsi országokkal folytatott párbeszédünkben. És azt gondolom, hogy a nyolcas cikk nyelve lehetővé teszi, hogy ez, ezben előre haladjunk. Én azt gondolom, hogy ezekkel az országokkal folytatott tárgyalás során ez igenis fontos kérdésként kezeltük. Mindegy, hogy hogy olvassuk, hogyan értelmezzük a nyolcas cikket. Ez legalább új lehetőséget nyitott az ilyenfajta alapvető kérdések folytatott tárgyalásokra. Én azt gondolom, hogy ennek a cikknek a nyelve mm, megfelelő volt, és ugyanazt a nyelvet használta a bizottság, mint amit a Lisszaboni szerződésben. Azt gondolom, hogy nincsen olyan Ákácsi országgal aláírt semmiféle egyezmény vagy hasonló, amelyben ne, szerepelne, ne szerepelnének az emberi jogok de legalábbis egy non-diszkriminációs záradék az emberi jogokkal kapcsolatban. És oda akarok kiukadni. 20 másodperccel már túllépte a hozzáállás szólás idejét. Kasmanónak adom még meg a szót egy viszontválaszra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy őszintességet látok a válaszban. Ezzel szemben a valóság egészen más a nem, az AKC országokkal kötött nemzetközi szerződések, hogyha mi magunk ássuk, mi magunk ássuk alá így ezt a, ezeket a megegyezéseket. Hogyha lenne a preambulumban hatékony, univerzális, egyetemes utalás erre, akkor miért kellene erre külön kitérni? És így folytatódni fog a vita, de így ahogy a saját országom is tette, látom, értékelem azt a progresszív hozzáállást, amelyel Spanyolország viszonyul a homoszexuálisokhoz. Nem ítélem meg azért, amit otthon tesznek, hanem aznak alapján, amit mások nevében és másokért tesznek, és ebben sajnálatos módon az elnökség az elnökség javaslatát, hogy ratifikáljuk -e ezt a megállapodást, rossznak találom. Elnök, köszönöm szépen, akkor most pedig rátérünk a szavazásra. Tehát módosítani fogjuk egy kicsit a ö, napi rendet azért, hogy a szavazási időpontot tartani tudjuk. Tehát a bizottsági kérdést, azt majd később, tehát most először szavazás, utána Gáza, és azután pedig a bizottsághoz intézett kérdés. Rendben van? Donc le vote est électronique. Elektronikusan szavazunk, kérem mindenki keresse elő a szavazókártyáját, néhány másodpercet hagyok erre, szedjék elő a szavazókártyákat, és csinálunk egy próbát, megnézzük, hogy működnek a gépek. Tehát akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Működik. Jó, újraindítjuk, rendben. Akkor először a szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban erről szavazunk. Egyes bekezdés 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva nem elutasítva mondják. Nem, elutasítva, elnézést mondja az elnök asszony, négyen, 21-en szavaztak, négyen mellette, 17-en ellene, tehát ügyrend. Esetleg meg lehetne blogban szavazni amennyi, minden olyan módosítót, amit csak lehet? Blogban, blogban a 19-estől Ez csak egy általános észrevétel volt, mondja kikérte. Tehát csak a 19-esről elnézést, mondja az elnök. 19-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. de hát elfogadtuk. 21-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Eredmény. Elutasítva. 22-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Szópeli indít, indítvány, Görenc úr kívánja felolvasni. Görenc úr kívánja felolvasni. szóbeli módosító tehát a következő, felhív valamennyi fejlődő országot, hogy fogadjanak el egy agendát, a, miben gaz garantálják a megfelelő munkaidőt és a magas szociális védelmet, nevezetesen a nagy intenzitású munkavégzés területén. Tehát erről a módosítóról szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A blogban szavazunk a 23-astól Elnök asszony mondja, hogy ő inkább azt a megoldást kérné, hogy egyenként szavazzunk, tehát 23-as, tehát 23-as módosítóról szavazunk. Tehát a 23-astól szavazunk a 24-esig. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-östől 25-östől megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor most együtt szavazunk a 26-os, 27-es és 18-as módosítókról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. a szóbeli módosított Mitchell úr legyen szíves olvassa fel. nem, Görenc úr fogja felolvasni. Michel úrnak a módosítója, ez egy kis zűrzavar volt ebből, és tisztelettel nem ugyanarról van szó. Tehát a következő enged, emlékeztet arra, hogy a ö, ö, garantálja az állam az állampolgárok jogát, az az igazságos állam, amelyik biztosítja a regáli funkciókat, az igazságot, az egészséget, oktatást és a közigazgatást, és védi a személy jogait, valamint alapvető szabadságjogait. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elfogadtuk. Talán blokkban szavazhatunk a 28-29-esről és 5-ösről. Nem, mégsem. Jó, akkor e valaki nem ért egyet, akkor 28-as módosítóra megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. 29-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5-östől 14-esig szavazhatunk blokkban, akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es, megnyitom a szavazást, mindenki szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 29-től 38-asig, nem 36-osig, 29-től 36-osig, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es első része, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. elutasítva huszonnyolcas, nem, mondja az elnök azt, hogy javítja 38-as. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Most megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elfogadtuk. Negyvenegy, 40 41 42 egyben szavazzuk, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Blokkban szavazunk a 46-osig, ha egyet értenek vele. 45-ösig. 45-ösig. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Emple 3-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 50-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szóbeli, hármas szóbeli módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvenhármas módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasít, elutasítva. Négyes módosító, amit viszont fel kell olvasni Görenc úr továbblati, további finanszírozást igényel azért, hogy a klímaváltozás ellen küzdjünk, és a gazdasági válság ellen a fejlődő országokban. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Szavazni kellett volna, de nem működött, úgyhogy újra megnyitom a szavazást. Mindenki volt, szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Emplő foglalkoztatási 20-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Empl 24-es és 26-os egyben. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 57-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 57-es. Tehát az 57-eset elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvenkilencről 63 még blogban mindenki egyetért? Donc de 59 Hát akkor 59-től az Amploa 16-ig megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Amploa 27. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. elutasítva. Amplua 17. Amplua 17, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Egy tömbben a 28-as és a 60-ast. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Megint fel kell olvasni, ugye, szóbeli ötös. Amplua 12, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-től 63-ig egy tömbben megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 65-ös okafogyottá vált. Akkor most csak az Amploa 13-asról szavazunk, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Hatos szóbeli módosító. Ezt eh, fel kell olvasni. Tehát a feltétel kritériumok éppen úgy vonatkoznak az Európai Fejlesztési Alapra, mint az együttműködési finanszírozási eszközre. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes szóbeli és nyolcas szóbeli. Először a hetes. görön szó, legyen szíves felolvasni. Azt kéri az Európai Uniótól, hogy gondoskodjon arról, hogy a feltételesség tiszteletben tartása megvalósuljon a kotonai egyezmény alapján. Megnyitom a szavazást. Igen, én csak akkor tudom elfogadni, hogyha ez egy kiegészítő szöveg, nem pedig az eredeti szöveg helyébe lép. elnézést, nem hallottam, amit mondott. Legyen kedves megismételni. Ezt a módosítót csak kiegészítésként tudom elfogadni, nem az eredeti szöveg helyett. Tehát kiegészítésként. Akkor nem szavazunk, de... Ez egy kiegészítés, úgyhogy arról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas szóbeli módosító. Ezt Görenc úr enyekedes felolvasni. Hangsúlyozza, hogy az európai az Európai Fejlesztési Alap és a finanszírozási eszköz. De hát én már olvastam, már felolvastam ezt. Már fel. Ja nem, bocsánat, a hetest olvastam. Hangsúlyozza, hogy az Európai Fejlesztési Alap és a ö, fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz ugyanazoknak a feltételeknek kell, hogy megfeleljen. Köszönöm, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Amploa 22-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Utána egy tömbben szavazunk, 69-től 72-ig. Nem. Tehát nem tömbben. Akkor nem tömbben szavazunk. 69-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. 70-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 71-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 72-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75-ös. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hetvenhatos, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. elutasítva. 77-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 78-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 79-es, 79-estől 82-ig egy tömbben. Nyolcvanegyig? Jó, rendben, 81-ig. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 82-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Következik a kilences kompromisszum. Megnyitom, mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 86-os, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 87-es, megnyitom a szavazást. Megpróbálhatunk többen szavazni 87-től 90-ig. Nem. Akkor csak a 87-esről megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 88 és 89 es együtt? Nem. 88-asról szavazzunk. Mindenki szavazott? A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 89-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kilencvenegyes, 92-esről együtt? Nem. 91-es, szavazzunk. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. elutasítva. 92-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elutasítva. 93-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 94-es, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 95-ös. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elutasítva. 96-os. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. preambulum bekezdések következnek. Ötös, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. Hatos, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Nem lehet egy tömbben. Hetes, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. A 8-as és a 9-es azok megegyeznek. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a tízes szóbeli módosító, Görensz legyen kedves felolvasni. Támogatja a fejlődő országukat abban, hogy a legnagyobb hozzáadott értéket realizálják saját országaikban. Ez egy ipari fejlesztési stratégiát jelent, amely azonban a fenntartható fejlődéssel és a környezetvédelemmel összeegyeztethető kell, hogy maradjon. Köszönöm, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, Chase. Jó barát vagy. Tízes. Az F preambuló megkezdésről megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. Tízes kompromisszumos módosító, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Tizenhármas módosító, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 11-es szóbeli módosító, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 16-os Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 17-es. Megnyitom. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. az id, idézetek, hivatkozások egyes kettes együtt megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig az egész véleményről fogunk szavazni a módosításokkal. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Donc, euh, <coughs> un grand merci. Nagy köszönet Teokarusz asszonynak, kiváló munkát végzett. Köszönjük szépen. Akkor most rátérünk Madam Chairman, is it possible to vote in... the... elnök asszony, lehetne ö, blogban szavazni a továbbét? Mindegyik jelentésről blogban fogunk akkor szavazni, tehát akkor most következik Mitchell úrnak a jelentése, és ö, valamennyi módosítóról egyben szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Adapté à Egyhangon elfogadtuk. És akkor a véleményről is szavaznunk kell az egészről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást tehát elfogadtuk a jelentést úgy, ahol a módosításokkal együtt. A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközről Mitchell úr jelentése ugyancsak blogban szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Egyhangon elfogadtuk, és akkor végszavazás a módosításokkal együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyhangúan a szöveget és kövesz, köszönöm Gémi Cselúrnak a kitűnő munkát ezekben a témákban. Akkor, mint tudják, a Fejlesztési Bizottság elküldött egy delegációt, hogy vegyen részt egy közös delegáció az AFET-tal és a Költségvetési Bizottsággal együtt, hogy Gázában és Palesztinában vegyenek részt. Ez a múlt héten volt a bizottságunkat, jó magam képviseltem, Strifler asszony és Vége úr elmentünk Gázába. Egy besz- teljes részletes beszámolót fogunk készíteni a következő ülésünkre már most elmondhatom, hogy amit ott láttunk, és először Jeruzsálemben és Kelet-Jeruzsálemben láttuk a falak építését, és láttuk azt, hogy ez a társadalom hogyan építi az akadályokat, az elválasztó falakat az állampolgárok kelet, Kelet-Jeruzsálem és a és Cisjordánia között. Ez nagyon aggasztó. Ezt tudják, hogy Izrael megakadályozta az európai delegációnak a belépését Gázába az egyiptomi határon keresztül, így Gázába az egyiptomi határon keresztül mentünk, de hát 7 órát autóbuszoztunk azért, hogy ez sikerüljön és meglátogattunk különböző projekteket, találkoztunk a Palesztin Bank igazgatóval, aki elmondta, hogy az összes pénzügyi tranzakciót leállították, tehát egyszerűen lehetetlen kereskedni, nem lehet legális kereskedelmet folytani, ami létezik, az kizárólag a föld alatti alagút alatt folyó kereskedelem, azaz egy illegális keres, fekete kereskedelem, az építéskezéseket, amit az UNRA ö, ö, támogat, azokat három éve leállították. Ö, lakások ott vannak félig kész állapotban, de nincsen cement, tehát nem tudják megépíteni, tehát a menekültek rossz körülmények között élnek, laknak, és a blokkád miatt nem lehet befejezni ezeket az építkezéseket, holott tízezer ember várja ezeknek a megépülését. Ugyanis az, az UNRA, az Egyesült Nemzetek, az ENSZ nem vehet fekete piacon cementet, és az egyéb építkezések azok pedig csempészet cementtel épülnek. Hosszasan beszéltünk az UNRA képviselőivel is, akik elmondták, hogy milyen zaklatásnak vannak kitéve az emberek a mindennapi életükben. Az egyik legsokkolóbb, hogy ö, például a lakosság nem halászhat korábban ö, hat mérföldön, tengeri mérföldön belül ö, halászhattak, a Szardinia viszont nem jön ki egészen a parthoz, és három mérföld kell legalább ahhoz, hogy halászható legyen. Az izraeliek pedig nem engedik meg, hogy eljussanak azokba a területekre, ahol halászhatnának. Nagyon súlyos az élelmiszer hiány. Az emberek legnagyobb többsége az UNRA segélyeiből él de azért, hogy erről részletesen beszéljünk, meghívtuk Virginia Vilárasszonyt, aki itt Brüsszelben dolgozik az UNRWA irodájában, és megkértük őt, hogy tájékoztasson bennünket a humanitárius rendszerről, illetve helyzetről, ami kialakult Gázában. El kell, hogy mondjam, hogy az egész delegáció megfogalmazott egy sajtóközleményt pénteken, és ebben kérjük, hogy a gázai övezet blokkádját azonnal oldják fel. Felhívtuk, hogy mennyire kontraproduktív ez a blokkád, hogy mennyire segíti a fekete piacot, hogy mennyire elnyomja a lakosságot, ami több mint 50%-ban gyermekekből áll. A lakosság több mint 50%-a 18 évesnél fiatalabb találkoztunk kitűnő emberekkel, akik az erőszak ellen ö, lépnek fel az iskolákban, nagyon nehéz körülmények között. Minden évben 6000 ö, gyereket többet kell beiskolázni, de a bolykot miatt nem lehet új iskolákat építeni, tantermeket, nem lehet megfelelően fizetni a tanárokat, ezért kértünk további pénzeszközöket. Tehát ezt a sajtóközleményt egyhangúan fogalmaztuk meg, amiben közkértjük, vagy követeljük, hogy azonnal oldják fel a blokkádot. És valamennyünkre nagyon nagy benyomást tett az, amikor Franciaországba érkezésünkkor megtudtuk, illetve más országokba hogy milyen támadás érte az izraeli hadsereg részéről azt a civil szervezeti segélyküldteményt, illetve hajót, amely a lakosság helyzetének enyhítésére akart különböző termékeket eljuttatni összeültünk, és azt kértük, hogy nemzetközi, független nemzetközi vizsgálatra kerüljön sor, annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy pontosan mi és hogyan történt ezen esemény során. Valamennyien ö, megfigyelhették, hogy a médiákat is ö, kézben tartotta az Izra- Izrael, és nem látjuk mi mind a mai napig objektíven, hogy pontosan mi is történt, holott ezt nagyon fontos lenne megtudni. A biztonsági tanács tegnap ült össze, és ott is azt javasolják, hogy egy nemzetközi vizsgál, objektív nemzetközi vizsgálatra kerüljön sor, azonban nem rendelte el. Nem tudom, hogy ezen lesz-e változás vagy sem, majd erre talán még visszatérünk nagyon fontos volt, hogy e- ott jártunk, delegációnk nagyon nagy figyelmet kapott, és nagyon nagy elismerést kaptunk a lakosság részéről azért, hogy ott jelen voltunk. Javaslom, hogy hívjunk össze majd a későbbiekben, e, de minél előbb, egy ülést az UNRA e, gázai képviselőjével, hogy részletesen támogasson, e, tájékoztasson bennünket a gázai humanitárius helyzetről. Chongqing úrra gondoltunk. Úgy gondolom, hogy ez a mi tájékozódásunkra, és figyelembe véve, hogy milyen pénzeket, alapokat költünk humanitárius tevékenységre, ez nagyon fontos lenne. De úgy gondolom, hogy Virginia Vilár asszonynak is nagyon friss információi vannak Gázáról, úgyhogy akkor meg is adom 5-10 percre a szót önnek. Mi? Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, Zsoli asszony. Of, right to this meeting. Köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam erre az ülésre. Szeretném megköszönni a delegáció tagjainak is eh, azokat a kijelentéseket, amelyekkel támogatták a munkákat. Tisztelt képviselők, tudom, hogy ismerik a munkánkat, és tudják, hogy 4,2 millió menekültről próbálunk gondoskodni. Próbálok egy áttekintést adni a jelenlegi gázai humanitárius helyzetről. És akkor most hadd adjak néhány számot. Az 1,5 milliónyi gázai, aki, akinek Um, gázai 80%-a függ bizonyos fajta segélyektől. A nagy részük munkanélkül van. 2007-ben a, a vállalkozások 90%-a, 19%-a uh, bezárt, és éppen ezért az alkalmazottak elvesztették a munkájukat. Az emberek 56%-a 18 uh, év alatti az iskolák ezer gyerekről gondoskodnak, és nagy, sokszor 50 diák jár egy osztályba. Aztán ennek a másfél millió embernek az igényeiről eh, nagyjából 80 kamionnal tudnánk gondoskodni. És akkor ezt mindenkinek a képzeletére bízom, hogy, hogy ez elegendő-e. Csak összehasonlításképpen a Világbank 500 kamiont tartana szükségesnek ahhoz, hogy ezeknek az embereknek az alapvető szükségleteiről tudjon, tudjunk gondoskodni. Nagyjából 475 kamion a Hamas kamion érkezett Gázába a Hamas hatalomra kerülése előtt naponta, és ezzel szemben 2005-ben jóval több kamion érkezett naponta. Az építőanyagok, a cement, stb. még mindig megoldatlan és problémás, és a tavalyi konfliktus óta még most is tilalom alatt állnak ezek az anyagok. Nem csak az építőanyagok, hanem a, a, a játékok, a csokoládé, a ruha, a bútor egyáltalán nem megengednek be ilyen termékeket. Néhány héttel ezelőtt Izrael bevallotta, hogy olyan dokumentumok birtokában van, amely ilyen szerepelnek azok a, a megengedett termékek, amelyeket beengednének a gázélvezetbe. És ezek lefektetik a gázaiak számára megállapított minimális táp értékeket. Biztonsági okokra hivatkozva ezt Izrael nem hozta nyilvánosságra, és 2007-ben mindössze 81 megengedett termék volt, amelyet beengedtek Gázába. Sem 2008 óta még a tankereket sem engedték be benzinszállítási célral a gázai övezetbe Gázában csak a lakosság egyharmada kapott engedélyt arra, hogy elektromos áramot használjon, főzési célra a gáz nem használható, és még így is csak az igényeknek 50%-át tudják kielégíteni. A benzinellátás is nagyon korlátozott. Ez pedig álland, nagyon gyakori Eh, villamos energia eh, kev, eh, hiányhoz, áramkimaradásokhoz vezet. mivel nincsenek, nem állnak rendelkezésre alkatrészek, így nagyon nehéz karbantartó munkákat e, elvégezni, gondoljunk csak a szennyvíz szolgáltatásra, vízellátásra, stb. Nyilván ennek teljesen nyilvánvalóak a gázai közegészségügyre, közegészségügyi helyzetre való hatásai. Maga a rendszer nem képes arra, hogy a palesztin ipar igényeit kielégítse az alapvető egészségügyi felszerelések és ellátásokra van szükség, hogy egyáltalán működni tudjon a rendszer. A gyógyszereken kívül kellenek a, a, a berendezések, ezeket karban kell tartani, ezekhez alkatrészek kellenek, és aztán itt van ugye a, kellenek ezekhez ugye orvosok, akiket képezni kell, akiknek frissíteni kell a tudásukat, ahhoz, hogy jól tudják végezni munkájukat, és mindez kell ahhoz, hogy tudjon működni a rendszer. Ami a csatornát illeti, a, az alagutat illeti, azt tudjuk, hogy itt több száz ö, ö, alagút volt. Ezeket néha hivatalosan ö, bezárták. Ezek ö, nagyon alacsony minőségű termékek, és egyre többe kerülnek, és így a szegények legszegényebbjékét hozza nagyon nehéz helyzetbe. Azok, akik nem tudtak maguknak és a családjuknak élelmiszert vásárolni, ezek 100 ezerről 300 ezerre nőtt, és ez a világ bármelyik részén elfogadhatatlannak minősülne. Az ENSZ különböző kísérleti projektekkel már megmutatta, hogy megvannak a saját mechanizmusai arra, hogy a saját segélyeit eljutassa. A spanyol elnökség felajánlotta segítségét, hogy az Európai Unió segélyeket eljutassa erre a területre. Csak néhány adat azok közül, amiket én is említettem, és amit Jolly asszony is említett, amit láttunk a glázai vezet bolykotja 2007 óta a palesztinok életét nagymértékben megnehezítette, az élelmiszerellátás biztonságát csökkentette, és növelte a szegénységet, és növelte a segélyektől való függést, csökkentette a gazdasági tevékenységet gázai határok hivatalos megnyitása, hogy lehetővé váljon az emberek számára ki és be az áruk mozgása, ez az egyetlen módja annak, hogy ezt a humanitárius katasztrófát elhárítsuk. Tehát a gázai határok hivatalos megnyitása is elkerülhetővé tenné a mostanihoz hasonló tragédiát. Az ilyen erőszakos cselekedetek, amelyek azok ellen irányulnak, akik segélyeket próbálnak eljutatni Gázába, és az, az ENSZ is, és az UNRES is közös nyilatkozatban ítélte el, és megállapították, hogy ha Izrael de az Izrael, hogyha Izrael feloldaná azt a teljesen szükségtelen bolykottot Gáza felé, a, nemzet, a Nemzetközi Biztonsági Tanács is nyilatkozatban ítélt el, és az azonnali, független és átlátható vizsgálatot követelnek nemzetközi igényeknek és kívánalmaknak megfelelően és a biztonsági tanács 1860-as határozatával nyissuk meg ezeket a határokat. Köszönöm szépen! Monsieur Mitchell. Mitchell úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a delegációknak is, akik elmentek Gázába, illetve az unra képviselőjének, aki itt van körünkben. A szimpátiánk és az empátiánk ezekkel az emberekkel kell, hogy azonosítson minket. Az empátia és a szimpátia azonban nem nyújt élelmet és gyógyszert az embereknek, tehát itt is lépnünk kell. Mindenki pontosan tudja, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Egy kétállamos megoldás lesz. Mindenki tudja, hogy ez olyan, mint Írországban volt 30 évvel ezelőtt a, a, ez pontosan ugyanez volt a helyzet, és nagyon sokan meghaltak, amíg eljutottunk odáig, de Észak-Írországban is az volt a, a tapasztalat, hogy a külföldről diktált megoldások nem hoztak igazi megoldást ezt csak ilyen előzetes bevezetőként mondtam. Láttam telefonon, ami nekem úgy tűnt, hogy erőszak túlzott eh, használata volt, és eh, néhányan életüket is vesztették az, ameri- az eh, izraeli katonák fellépése miatt. Az emberek viszont botokat tartott ahogy verekedésre alkalmas, az izraeliek azt mondták, hogy csak kézi fegyvereik voltak úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy pontosan megtudjuk, hogy mi történt, én támogatnunk kell azt, hogy azonnal történjen egy nemzetközi vizsgálat, és vizsgálják ki, hogy mi történt. Nem lehet azt, hogy a helyszínen lévők különböző verziókkal mondják el, hogy szerintük mi történt. Ez egyszerűen csak propaganda. Itt az igazságot kell kideríteni, mindenkit az igazság érdekel. És azt is meg kell mondjam, hogy nem így kell ugyanakkor humanitárius segélyt nyújtani. Jó volt a szándék, és jó szándékkal mentek. Az ír rádiók ma reggel mondták, hogy 250 ezer tonna van a sinai sivatagban, mert nem tudják leszállítani ezeket az árakat. Akik ezt ott adták, nem tudom, hogy azok mit gondolnak erről Tisztelt elnök asszony, gondolhathatunk az Izraelekről, hogy a, lehet, hogy nem reagálnak a nemzetközi ö, véleményekre. Az egyiptomiak ott vannak a határon, és talán az egyiptomiaknak és az uniónak kellene összefognia, hogy ö, vigyünk, hogy olyan ö, ö, dolgok kerüljenek be Egyiptomon keresztül, amiben nincsenek olyan eszközök, amik terrorista cselekményekre felhasználhatóak, tehát gyógyszer, élelmiszer, ilyesmik. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, szeretném hallani a bizottságnak is a jelentését. A bizottság ö, na, mit tud, és a főképviselő mit tett, hol van az uniónak a, az aktivitása e napokban? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Grész asszony a szó. Tisztelt elnök asszony, köszönöm, hogy napirendre tűzte e, a gázai kérdés e, ügyét tekintettel a helyzet súlyosságára. E, jelenleg rossz szójátékkal azt mondhatjuk, hogy falhoz állítottak bennünket. A bizottság megtette, az ENSZ, estonasszony, a delegáció is a vizsgálatot, kéré, vizsgálatot kérték. Most felelősségünket kell élni, a vizsgálat mindenképpen szükséges, de szerintem erősebb nyomást kell gyakorolni. Emberi jogokat megsértettek, nemzetközi vizeket megsértettek. Itt most már nem beszélni kell az emberi jogokról, hanem konkrét akciókra van szükség. 18 milliárd eurót már befektettek 1995 és 2007 között a mediterrán térségbe, amikor úgy döntöttük, hogy Izrael az egyetlen demokrácia az unión kívül. Felvetődik a kérdés, hogy mi legyen az Euromeddel, és milyen társadalmat akarunk előmozdítani, elősegíteni. De főként még fontosabb, és szeretném hivatalosan kérni, hogy a Fejlesztési Bizottság, mint olyan, kérje a tanácsot és a bizottságot, hogy fügtes, függesszék fel az Izraellel folytatott együttműködési megállapodást az emberi jogok megsértése miatt, lévén, hogy van egy partneri és együttműködési megállapodásunk. Köszönöm. Sí, Madame Köszönöm szépen, Krettő asszony. I may add a few words about Köszönöm szépen, hadd szóljak néhány szót a misszióról. Szeretném a legelén elmondani, hogy e, továbbra is világossá kell tennünk, hogy ez rossz megközelítés, a blokádot fel kell oldani, és úgy, ahogy említette, nagyon jó sikerült látogatás volt e, Cisjordániában, Hebronban, és nagyon jó sikerült találkozás volt e, Fajad miniszterelnökkel, és lenyűgözött bennünket az, hogy mi, mennyi munkát végzett, mit, mi mindent tett a palasztin emberekért, hogy milyen gazdasági növekedés tudtak produkálni, mekkora pozitívumot tudott adni az emberek életéhez. Tehát segítenünk kell, hogy növekedjen a befolyása a népességben, hiszen ő nem választott miniszterelnök, de azt gondolom, hogy támogatnunk kell ezt a fajta, az ilyenfajta politikát, politikusokat a Cisztorgániában. Azt gondolom, hogy akivel találkoztak, találkoztunk Gázában, erről szeretnék beszélni néhány szót a fejlesztésről, a fejlődésről. Nem csak palesztiniakat nem csak a megszállt területeken belül és kívül támogattuk, Tavaly 500 milliárd eurót fordítottunk er, erre a célra különböző csatornákon keresztül, és egy elvi kérdést szeretnék fölvenni. Mi vagyunk az óra számára a legfontosabb pénzforrás. 30%-ukat a a, az EU-s költségvetés 70%-ot pedig a, a tagállamok adják, az Egyesült Államoktól is kapnak pénzügyi támogatást Norvégiától, de az arab országok körülbelül kevesebb, mint 1 a járulnak hozzá ennek a finanszírozásához. A kérdésem az, hogy hogyan lehetne Eston asszonyt megkérni, hogy próbálja meg rávenni az arab országokat, akik ugye nagyon gazdagok néhányan, hogy járuljanak hozzá ehhez a költségvetéshez nagyobb mértékben, mint eddig hiszen több tízezer ember fizetését kellene orvosok, tanárokat fizetni. Hogyha ez hogyha nem az UNRWAS tudja ezt megtenni, akkor a Hamas lép be a képbe. Éppen ezért ezt meg kell osztani, ezt a pénzügyi terhet más országokkal, és úgy gondolom, hogy az arab országok szerintem nagyon is érdekeltek lennének abban, és hajlandóak lennének hozzájárulni. Köszönöm. Merci. Monsieur Görens. Köszönöm szépen, Görens úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném azonnal elmondani, hogy a jelenlegi helyzet egyre inkább a legfelelőtlenebb rétegeket támogatja mindkét oldalon, akik részt vesznek ebben a konfliktusban. A második dolog, ami most megtörtént, az azt mutatja, hogy mennyire szörnyűséges ez a helyzet, és egyre rosszabb. A harmadik dolog, szeretnék eh, megemlékezni az UNRWA-nak a tevékenységéről ezen a gázai területen és szeretném azt is eh, hangsúlyozni, hogy ennek ez a tevékenység ez részrehajlás nélkül történik, és a humanitárius tevékenységeknek ez az alapja úgy gondolom, hogy figyelembe véve az igényeket, a szükségleteket, amit az imént említett, és azokat az árucikkeket, amiket lehet szállítani, ez a részrehajlás nélküli funkció az, ami lehetővé teszi az, hogy az helyben tapasztalt igényeknek megfelelően lépjenek, és ez az, amit megsértenek miután mi a Fejlesztési Bizottság vagyunk, és a mi elsődleges feladatunk, hogy a humanitárius aspektusokat tartsák, vegyék figyelembe, biztonsági és humanitárius aspektusok is vannak. A biztonsági igények és aspektusok is helytállóak, és azt mondhatjuk, hogy a cement, a gyerekeknek a megfelelő iskola, osz, épületek, a megfelelő élelmezés nem szabad, hogy korlátozásra kerüljön. Tehát az elvek szintjén ezzel szemben semmit sem lehet felvetni, ami indokolná azt, hogy ezeket a termékeket ne szállítsák. Tehát nem látok semmilyen indokot. Tehát nincsen ok azért, hogy a, blokk, a blokkátot fenntartsák, és ebben a szörnyűséges helyzetben szenvedjen ez a nép. A közelmúltban nem jártam ebben a térségben, néhány évvel ezelőtt jártam ott, és már akkor is szörnyűséges volt állapotok uralkodtak, és úgy látszik, hogy ez egyre csak romlik. És végezetül a politikai párbeszédünkben szerintem eh, privilegizálni kellene a felelős erőkkel folytatott tárgyalásokat, hogy a béke ügyét vigyük előbbre. És ilyen erők mindkét oldalon vannak, olyan ö, erők, amelyek az előbb említett ö, kategóriáknak az ellentétjei. Tehát vannak olyanok, akik támogatnák a humanitárius segélynek az eljuttatását, és Gémicsenek a javaslatát is támogatni tudom, hogy Egyiptomon keresztül kellene megpróbálni, ahonnan van bejárási lehetőség, hogy az Unió tegyen erőfeszítéseket, hogy onnan történjen meg az az ellátás, ami szükséges. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Kesmen úr, szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a delegáció részéről a jelentés, és Karinának is köszönöm az elhangzottakat, és az önruan képviselőjének is szeretném megköszönni. Nem akarom elismételni azt, amit már elmondtunk. Azt gondolom, hogy a független vizsgálatra való fel, felhívás, és ez az igény nagyon is jogos. Ez a nemrégiben történt tragédia nem történt volna meg, a blokád nélkül. Izrael már régóta próbált a mérsékeltekkel tárgyalni, de ha vannak ilyen cselekedetek, cselekmények, akkor ez ugyanazt a reakciót fogja kiváltani, és növelni fogja az, a, szélsőségesek, a szélsőséges reakciókat. Ez a parlament úgy szavazott, hogy felfüggeszti a az EU-Izrael együttműködési megállapodást. Én úgy gondolom, hogy meg kéne fontolnunk, hogy egy olyan állásfoglási javaslatot terjesszünk a ház elé, hiszen ha az, az emberi jogi záradék második cikkét nem tartatjuk be, akkor alássuk a, annak a komolyságát, hogy ilyeneket, ilyen cikkeket be tudjunk tartani. Bergman a koordinátorunk a frakció részéről. Azt gondolom, hogy majd a koordinátorok ülésén ezt meg fogja vitatni. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos és előremutató volt, hogy pont ekkor voltak ott ezen a területen, és olyan jelentéssel térnek vissza, amelyekből aztán jelen, ajánlások tudnak születni. Ahogyan uh, Michel úr is mondta, amikor Írországra néznek, amikor és amikor Izrael állam alakulására gondolok, akkor az azt jelenti, hogy olyan emberekkel kell tárgyalni, akiről korábban azt mondtuk, hogy na velük aztán sose. Például van, akik úgy gondolnak magunkra, hogy terroristák, mások pedig szabadságharcosoknak tekintik ugyanazokat az embereket. De az érveket el kell mondani, különben a szenvedés tovább fog tartani. Köszönöm szépen. Madame Stifler, vous avez la parole. Stifler asszony. Igen, nem ismételném, de mégis azt visszhangoznám, amit Görenc úr és Kesmen úr is mondott. Nem szabad semmiképpen összekeverni a két nappal ezelőtti támadást és a gázai helyzetet. Igazából ez egy ok-okozati viszonyként állítható be a blokád feloldását szeretnénk, mert a blokád miatt a palesztinok szörnyű helyzetben vannak, szörnyű körülmények között élnek, és hogyha nem lett volna blokkád, akkor nem került volna sor a támadásra. A biztonság és humanitárius helyzetet javítani kell, és a blokkád nélkül ez sokkal könnyebben menne. Zimmer Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni mindazoknak, akik ezekhez az információkhoz hozzárultak, hogy hozzánk eljussanak, hogy mi itt a Fejlesztési Bizottsági képviselők a saját frakciónkban is tudjunk ezért munkálkodni, hogy egy határozatot tudjunk elfogadni, hogy vár, vizsgáljuk felül az EU és Izrael közötti megállapodást. Azt is gondolom, hogy az a követelés, amit Kay Mitchell úr is elmondott, nevezetesen, hogy egy független bizottságnak kell ezt kivizsgálni, ezt lehet támogatni, hiszen az e, a történtekről különböző beszámolók vannak, a hajók elfoglalásáról, és azt is gondolom, hogy nem lenne jó, hogyha különféle verziók kölcsönös szemrehányás sokba fulladna, hogy a másik fél meghamisítja a videó felvételeket. Tehát muszáj megállapítani azt, hogy pontosan mi is történt, és ennek büntetőjogi következményének kell, hogy legyenek, hiszen itt emberek haltak meg, sokan súlyosan megsérültek, tehát ezt nem lehet csak úgy elintézni. És kicsit Németországra tekintve én sajnálom, hogy a saját történelmünk kell a hátunk mögött, mindig nagyon óvatosak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mi mindent, mi történik a közel-keleten. Az izraeli kormány politikáját, az izrael kormány politikáját illetően nem mindig, illetve az ilyen irányú kritikát sokszor összekeverik antiszemitizmussal hiszen a, az izraeli kormány nem csak zsidókról gondoskodik, hanem sok, minden, sok mindenki másról. Tehát úgy gondolom, hogy ez jelzésértékű lenne, hogyha támogatnánk azokat az erőket, akik változást szeretnének az izraeli kormány eh, politikájában. Azt gondolom, hogy világossá kell tenni, hogy ez a az, az emberi jogok iránti általános és egyetemleges igény, ez, eh, ez, ez él, ez érvényes, és megértjük azt, hogy az, irá, az izraeli nagy, lakosság nagy részében miért vált ez ki ellenérzést, hogy ezt megértjük, de ezt a formát tiltakozásnak nem tudjuk elfogadni. Én is éltem olyan helyen, ahol, amelyet, ahol, ahol a városban fal volt, jártam is Jeruzsálemben. Én azt gondolom, hogy ilyen, ilyesminek nem lett volna szabad soha többé megtörténnie, és ezért kell nekünk európaiaknak gondoskodnunk. Oui, c'était simplement pour... Euh, Én csak támogatni szeretném azt, amit Zimmer asszony mondott, és emlékeztetném Zsoli asszonyt arra, hogy Jeruzsálemben egy zsidó nővel, egy izraeli nővel is találkoztunk, aki azt mondta, hogy szégyelli azt, amit a kormánya tesz, és hogy nagyon sajnálja, hogy ilyen a helyzet. Ez egy nagyon megható beszélgetés volt. Ezt csak azért mondom, mert ebből látszik, hogy nem minden izraeli gondolkozik így. Tessék, öné a szó. Nem tudom a nevét, öné a szó. Szeszonli. Elnézést. Úgy gondolom, teljesen indokolt, hogy kezdeményezést tegyünk, és kérjük, hogy a lehető legvilágosabban és komolyabban vizsgálják ki, hogy mi történt hogy a dolgokat mondják el, magyarázzák meg, és az izraeli hatóságok szolgáljanak magyarázattal a nemzetközi közösségnek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy Európa olyan szerepet kell, hogy játszon, amely a béke folyamatot mozdítja előre. és minden felett olyan helyzetbe kell hozni, hogy a tárgyalóasztalhoz ülhessenek. Egy ilyen bonyolult helyzetben nem csak egyik oldalon vannak felelősek. Úgy gondolom, hogy Európa túl régóta hiányzik ebből a folyamatból. Ahányszor a közel-keleten történik valami, az európaiak mindig rádöbbennek, hogy igen súlyos a helyzet. Az elmúlt években Európa bizony nem volt jelen. Meghívni Egyiptomot, vagy felhívni Egyiptomot, ahogy Mitchell kollega mondta, hogy tegyen kezdeményezéseket. Indokol, de nagyon bonyolult ügyről van szó. Gáza történelme, Egyiptom felelősségéhez is kötődik. Egy kis földdarabról van szó, ami senkinek nem kellett. Következésképpen Európának mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a párbeszéd megújuljon, felújuljon. Jó lenne, hogyha Tony Blair-t meghívnánk, hogy magyarázza el, hogy miből állt az ő feladata a közel-keleten. Enélkül legközelebb mi európaiak egyre kevésbé leszünk jelen, és újabb bombák és merényletek fognak rádöbbenteni a helyzetre. Szaszorni úr, köszönöm szépen. Egyébként már meghallgattuk Tony Blair-t a szakbizottságunkban, és engem nem igazán nyűgözött le az, amit végzett a missziója során, úgyhogy nem tudom, hogy mennyiben járulna hozzá ő a megoldáshoz. Elnézést, elnök asszony, én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy az európaiak a közel-kelet történetében az elmúlt tíz évben nagyon nagy felelősséggel rendelkeztek, és nem voltak jelen. Azt javaslom, hogy mindenki ö, nyilvánítson véleményt, és próbáljuk meg, amit tudunk megtenni. Deva úr, köszönöm szépen, elnök asszony! Korábban is beszéltünk már erről, ez egy komoly ö, emberi katasztrófa, az olyan, mint hogyha Hamlet lenne, Hamlet lenne a Dán királyfi nélkül. nem úgy tíz évben több milliárd eurót jutottunk el a térségbe, semmi nem változott. Semmi nem változott, mert az egyik szerepvállaló a béke folyamatban nem vesz részt. Az Európai Unió amelynek pillanatnyilag pénzügyi nehézségei vannak, miért költ óriási pénzeket szűkülő forrásaiból a menekültek megsegítésére, amikor a Palesztina körül li igen gazdag, rendkívül gazdag arab országok, úgy tűnik, hogy egyáltalán nem foglalkoznak társaik muzulmán arab emberek sorsával. Egészen addig nem, amíg ez számukra nem jelent problémát, nem válik fájdalmassá, illetve amíg nem nekik kell a biztonságról gondoskodni mindkét fél számára. A kérdés felvetés nagyon egyoldalú pillanatnyilag, és az európaiak is az ő igazukat szolgálják így. Az arab államoknak nagyobb szerepet kellene vállalni ezen emberek megsegítésében. Ez egy nehéz kérdés. Csak amikor az arab fővárosokban tör ki a botrány, akkor tesznek valamit. Hogyha Riadban, Dubajban, Katarban, ahol rengeteg a pénz, béke van, nyugalom, semmi nem fog történni. És minket is úgy állítanak be, mint hogyha az ő véleményüket igazolnánk. Elnök asszony, azonos humanitárius szerepvállalást kellene biztosítani az arab államoknak, mint az Európai Uniónak. Hogyha ők ezt elutasítják, akkor tudjuk, hogy mit kell tennünk. Madame Teokrakus. Teokrakus asszony. Köszönöm szépen. A gázai övezet helyzete teljesen különbözik Cisjordánia helyzetétől. Össze lehet őket hasonlítani, a gázai övezetben az izraeli blokkádon kívül más a szociális helyzet és a társadalmi helyzet. Zárt házasságok köttetnek, ö, időnként testvérek és unokatestvérek is házasságot kötne anomáliákat állapíthatunk meg, születési rendellenességgel jönnek gyermekek a világra, több társadalmi jelenség lavinájával van dolgunk, a szegénységhez mindez hozzáadódik, ahogy elmondta az UMRA képviselője, és nagyon sok embert érint a szegénység a társadalomban. Azt is megállapíthatjuk, hogy a bombázások miatt nagyon sok épület megsemmisült, több ezer alagút működik és ezen csempészik be a különböző nyersanyagokat. Cisziordániában nem ez a helyzet. De mi, mi Egyiptom felelőssége mindebben? Izrael állami terrorizmust folytat, és nem értem, hogy a nemzetközi közösség miért nem szankcionálja ezért? illetve Egyiptom miért nem nyitja meg a rafai határátkelőt, hogy onnan láthassák el a gázai övezetet. De második... De Izrael tegnap nagykövetén keresztül, aki a szakbizottságunkban felszólalt, úgy ítélte meg, hogy fegyvereket próbáltak becsempészni. Csak hogy itt NGO-k hajóját támadták meg, én is voltam ilyen hajón, és francia hajó menekített ki bennünket az utolsó pillanatban a Dignity hajó, hajótörése után Bakonyi asszony, görög külügyminiszter azt kérte, hogy az Európai Unió és a gázai övezet között hozzunk létre tengeri korridort, csak hogy a Dignity-ről megfeledkeztek, és a hajótörésről ami tegnap előtt történt, a szörnyűséges, és a gázai lakosság tovább fog szenvedni és nem hagyhatjuk, hogy ez a dráma folytatódjon. Folytathatom még, elnök asszony? Nagyon nagy csúszásban vagyunk a programhoz képest, van még egy napi rendi pontunk, és itt most le kell zárnunk. Mindenki egyetért, hogy drámai a helyzet, talán az lenne most a legjobb, hogyha higgadtan eldöntenénk, hogy milyen fellépésre van szükség. Köszönöm. Igen, azzal fejezném be, hogy a nemzetközi közösség nem érti, hogy mi történik Gázában, mert nem jártunk még ott, nem jártak még ott az emberek. És ha oda megy az ember, akkor megérti, hogy a Hamász miért kapott ennyi szavazatot demokratikus módon. Miért nem gondolkodunk azon el, hogy mi viszi rá a palesztinokat, hogy a Hamasra szavazzanak? Izrael terrorista állam, de a Hamasról is ezt gondolom. Úgy gondolom, hogy Palesztina és Izrael kapcsolata 60 éves, és hogyha ezt most meg akarjuk oldani, akkor kudarcra vagyunk ítélve. Viszont, hogyha arra az incidensre koncentrálunk, ami hétfőn következett be a tengeren, és ha követeljük, hogy tényszerű nemzetközi vizsgálatot folytassanak le, akkor van esélyünk arra, hogy ez sikerrel jár. Nemzetközi szakértők vizsgálata jelentheti csak a kiindulási alapot a további fellépéshez. Meg kell állapítani, hogy sérültek-e az emberi jogok, hogy a háborús jog sérülte. Úgy gondolom, hogy így előre lehet lépni engem az aggaszt, hogy a biztonsági tanács nem írta elő, hogy ilyen szakvélemény készüljön. Szerintem Európának talán ebben van a felelőssége. Független szakértői vizsgálatot kell követelnünk, nemzetközi vizsgálatot, a parlamentnek felelősen kell fellépnie, állásfoglalást kell szerintem elfogadnunk, illetve ajánlást a tanácsnak. Az ajánlást csak a frakciók, vagy 40 képviselő kezdeményezheti. A fejlesztési szakbizottságban mi nem vagyunk elegen ahhoz, hogy ajánlást tegyünk a tanácsnak, viszont saját frakcióinkat meggyőzve talán élhetünk ilyen kezdeményezéssel, és a tanács így nemzetközi szakértőket nevezhet ki. Szerintem ebből nem engedhetünk ma, egy szakértői testületet kell kinevezni, Hogyha a biztonsági tanács ezt nem teszi meg, akkor az Európai Unió megteheti a parlamentnek, mindent meg kell tennie ennek érdekében, vagyis az elkövetkező plenárison szavazni kell az állásfoglalásról, és javaslom, hogy készítsük elő ezt az állásfoglalást. Lehet ez tágabb állásfoglalás is Gimicsel úr elképzelésével, hogy Egyiptomon keresztül lehessen bejutatni a humanitárius segélyt, hogy ne csak 81 cikk juthasson be, amit az izraeliek ugye beengednek, de ez már egy másik téma. Egyetértenek ezzel a hozzáállással, hogy most összpontosítsunk a területi vizeken bekövetkezett incidensre, és majd innen lépjünk tovább. Mert hogyha a jelentés, a szakértő jelentés kimondja, hogy az emberi jogokat megsértették, akkor vannak olyan nemzetközi törvényszégek, amelyek ugye ítéletet hozhatnak a tisztek ügyében, akik olyan parancsot adtak. Tisztelt elnök asszony, nagyon őszintén mondom, mint a delegáció vezetője az Európai Parlamentnek, nagyon nehéz kezdeményezéseket hozni olyanokkal, kapcsolatban, amikor Izrael, azt mondják, hogy Izrael államterrorizmust alkalmaz. Itten egyensúlyra van szükség, nem pedig az, hogy tovább fokozzuk a helyzetet, amikor már amúgy is elég bonyolult. A béke az úgy jön létre, hogy egy asztal körül összehozzuk mindazokat, akik ebben a térségben egyet kellene, hogy értsenek, és meg kell, hogy találják a megoldást, hogy együtt tudjanak élni. Emlékeztetni kell az emberi jogokra, ar, emlékeztetni kell arra, hogy a, ennek megsértését szankcionálni kell, de beszélünk egy olyan helyzetről is, ahol azt akarjuk, hogy Izrael továbbra is példaértékű legyen, mert mégiscsak egy olyan országról beszélünk, ahol vannak garanciák, és ahol az állampolgároknak megvan a lehetőségük, hogy változtassanak a politikán. Tehát még egyszer mondom, nehéz olyankor kezdeményezést hozni olyanokkal, akik egyoldalúan úgy gondolják, hogy a helyzet úgy oldható meg, hogyha kezd, Izrael ellen hozunk kezdeményezéseket. Köszönöm szépen. Három ö, utat vázolt fel az elnökség. Én azért szeretnék a negyedikre is visszatérni, amit ö, Kasmani úr és Szimmer asszony is emle, említettek, hogy nézzük meg egy állásfoglalásnak a megfogalmazását, amit a mely értelmében a kettes cikk alkalmazását kéri a Fejlesztési Bizottság, tehát az emberi jogi alkalmazásot, és hogyha ez nem megy, akkor viszont a, függesszük fel az együttműködési megállapodás működtetését Izraellel. Madam Chairman, asking the Arab states. És elnök az, hogy az, hogy kérjük azt az arab országokat is, hogy ők is töltsék be szerepüket Elnök asszony, úgy gondolom, hogy nem tudjuk megoldani az egész problémát. Jó lenne, hogyha arra koncentrálnánk, ami konkrétan történt. Le, a szerepünk van, de ebben a kérdésben kellene ma szerepet játszanunk. Több mint 30 éve kellett volna már megoldani a 30, az egyéb problémákat, Mitchell úr. Mindazok, mindamellett, hogy támogatom az elhangzottakat, de azt gondolom, hogy ez olyan kérdés, amelyet jövő héten, a, amelyet a legközelebbi Strasbourg ülésen az elnökök konferenciának meg kell tárgyalnia. És amit én szerettem volna még mondani, hogy én szeretnék egy jelentést látni a bizottságtól, esetleg valami e, fontosabb embertől. E, nem látom, hogy hogyan lehetne ezzel kapcsolatban valamit hallani, e, főleg e, e, Eston Báronőtől, de azt gondolom, hogy jó összefoglaló volt az, amit most öntől hallottunk. Köszönöm. Görens. Görenc úr, úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek a... Tehát az a... No. Csak azt szeretném mondani, hogy teljes mértékben egyetértek az előttem szólóval, bár akkor is, hogyha a politikai tendenciákban nem látjuk, nem mondhatjuk azt, hogy eh, Izrael terrorista ország lenne, óvatosabbnak kell lennünk, és sokkal inkább politikai megközelítést kellene ezzel kapcsolatban alkalmaznunk. Kőrenc kapott szót. Úgyhogy mielőtt nyilatkozatokat kezdünk tenni, akkor ö, utána kell járni a részleteknek, az ügy részleteinek, annak érdekében, hogy hogy jó döntést tudjunk hozni, és remélem, hogy a nemzetközi eh, vizsgálat bizonyosságot fog hozni. Görenc úr. Jönenc úr, köszönöm elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament ö, eh, ö, tradíciói azt mutatják, hogy az összes állásfoglalásnál végül is nem történt semmi. Hogyha most megint csinálunk egy tengeri kígyó hosszúságú újabb állásfoglalást, amiben 36 megfontolás és 71 néhány egyéb rendelkezés lesz, úgysem fogunk semmire jutni, ezt garantálhatom önöknek, semmi sem fog történni. Két lép- dolgot kellene tenni, az elsőt önmaga is elmondta, az, hogy a az izraeli lakosságnak egy nagy része is követel, nemzetközi vizsgálatot kell elérni hogyha egy nemzetközi vizsgálat felméri azt, hogy mi történt, hogyha ezt nem lehet elérni, akkor nem értek itt már semmit sem. A másik dolog, amit ugyancsak el kellene érni, hogy az UNRA, amely feljogosítást kapott, hogy ezen a területen dolgozzon a gázai övezetben, és az unrátnak nem engedik, hogy végezze a munkáját. Ez is megsérti a részrehajlás nélküliséget, ami egy kötelezettség a humanitárius fellépésben, független attól, hogy intézményi-e vagy nem kormányzati. Tehát itt a ez intézményes humanitárius segélynyújtóról van szó. Az Unrának, nak hagyni kell, hogy végezze a munkáját. Erre a két aspektusra kellene koncentrálni. Minden egyéb másodlagos, és elfordít a fő céltól, amit politikailag szeretnénk elérni. Elnök, köszönöm szépen. Akkor megint Vilárasszonynak adom a szót, hogy válaszoljon a nagyon konkrét kérdésekre a Gázával kapcsolatban. Köszönöm szépen, Zsoli asszony, köszönöm Gorenc úrnak is a támogatását az UNRWA munkájához. Esetleg először még köszönetet mondanék Krettó asszonynak is, és azért, hogy támogatják a gázai tevékenységünket, valamint a delegációnak is a pénzügyi támogatásért, amivel segítik gázai tevékenységünket. Öt területen működünk, és ahogy elmondta, elhangzott, nagyon komoly pénzügyi ö, helyzet, nagyon komoly a pénzügyi helyzet, és sokkal komolyabb, mint korábban volt. Tulajdonképpen a minimális szolgáltatásokat is 73 millió euróból tudjuk csak elvégezni. A teljes költségvetés 420 milliónak kellene lennie. Az UNRA egyszerűen képtelen tovább folytatni a tevékenységét szeptember után, hogyha a helyzet továbbra is így marad. Első alkalommal van ekkora hiányunk ilyen korai szakaszában az évnek. Ezért kérünk támogatást az Európai Uniótól, mint fő támogatónktól, nem csak az Európai Bizottságra gondolok, hanem az európai tagállamokra is. Továbbá a főbiztosunk nagyon aktív a tekintetben, hogy az arab országoktól is kérjen anyagi támogatást. Ezek az erőfeszítések egyébként bizonyos mértékig megnövekedtek. Hogy tisztázzuk, hogy az arab országok milyen ö, támogatást adnak, Kretről asszonynak igaza volt, hogy azt mondta, hogy az egyetlen 1,5%-ban járul hozzá az UNRA általános alapjához. Ez a költségvetésünk egyik része. Ebből fizetjük az orvosok bérét, a tanárokat, és ez az a költségvetés, amiről említettem, ez a 420 millió. Ez 1,5%-ot tesz ki. Miért? Azért, mert az Arab Liga azt mondta, hogy 7,8%-kal fognak járulni. És természetesen próbáljuk, amennyire lehet, a fő biztost, aki járt múlt héten Szaudarábiában, rajta keresztül próbáljuk az adományozókat ösztökélni, de azt is meg kell mondani, hogy a költségvetésnek van egy másik része, amelyik a sürgősségi intézkedéseket, az adhok tevékenységeket ö, ö, finanszírozzák, a szociális biztonsági háló programot, és az arab országok ezekhez a sürgősségi programokhoz járulnak hozzá. Ez a tényleges helyzet, és elég jelentős százalékkal járulnak hozzá. Tehát minden esetre egyetértünk azzal, hogy meg kell erősíteni azon erőfeszítéseket, amelyek arra irányulnak, hogy további támogatást kapjunk tőlük, de meg kell mondani, hogy igenis hozzájárulnak nem az általános pénzalaphoz, hanem konkrét programokhoz. Minden esetre az Európai Unió támogatása, illetve a parlamenti támogatás azért fontos, hogy az araboktól, alapadományozóktól is több pénzt kaphassunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és köszönöm azt a munkát, amit az önök szervezete végez, oly kitűnően Gázában. Tehát akkor tájékoztatom önöket, hogy a három jelenlévő, Gázában há, jelenlévő bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy egy állásfoglalást fogalmaznak meg a júniusi plenáris ülésre, amely beszámol arról, amit láttunk és amit gondolunk, és amit úgy mit vel gondoljuk ezt a helyzetet megoldani. És a három titkárság az AFET költségvetési és, és a Deve Bizottság titkárságának kell elkészíteni ezt az állásfoglalást, természetesen az ott jelen volt tagok részvételével. És úgy gondolom, hogy ezt önök is el tudják fogadni, hogy akkor a gázai helyzetről egy ilyen állásfoglalás fogadjunk el. Ez nem oldja meg a problémát, azt a kérést, amit szeretnénk a szakértők kijel, nemzetközi szakértők kijelölésével kapcsolatban. A probléma az, hogy nem tudom, hogy milyen formában tudjuk megfogalmazni ezt a kérést állásfoglalás formájában-e, vagy ajánlásként-e a tanácsnak, tehát erre vissza kellene még térnünk. És talán maradhatunk kapcsolatban, és akik ezzel szeretnének foglalkozni, jelenülésen kívül is, azok na néhány személlyel kellene létrehozunk egy kis munkacsoportot, és hogy meg tegyük a, szakértő, a független szakértők kijelölését és egyebeket. Igen, nagyon röviden támogatom azt, amit mondott az elnök asszony a végén. Két dologban értettünk egyet, úgy gondolom, hogy konszenzus van abban, hogy nemzetközi vizsgálatra van szükség, ajánlás formájában is csinálhatnánk ezt. A 121-es cikk alapján az eljárási szabályzatból a tanácsnak ajánlatot tehetünk. Tisztelt elnök asszony, én azt javaslom, hogy mivel koordinátorok ülése lesz ma vagy holnap, szerintem koordinátorok ülésén foglalkozzunk azzal, hogy milyen fellépést tervezünk. Nagyon jó gondolat, köszönöm. És van még egy napi rendi pontunk. Két kérdést kaptunk, amit a bizottságnak tennénk fel. Benne van ez a dossziéjukban. Azt tudjuk, hogy nyomon követési kérdést is fel lehet tenni. Keller és Berman kollégák kérdéseiről van szó, a kérdéseket nem fogom felolvasni. Eh, megadom a szót az Európai Bizottságnak eh, a válaszadásra. Igen, köszönöm szépen. A bizottság örült, hogy ezt a kérdést kapta ezen a nagyon is fontos témában. Örülök, hogy alkalmunk nyílik arra, hogy elmondjuk önöknek, hogy mit, milyen munkát végzünk Európai Uniós szinten. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy hozzásegítsük a gyengéllátók számára kulturális javakhoz való hozzáférést e, uniós és nem tagállami szinten. A júniusi ülésen, amennyiben az Európai Uniónak sikerül jóváhagyni, akkor e, egy javaslatot szeretnénk elérni, ami nagyon részletes, ami lefektetné, hogy a gyengén látó és az olvasási nehézségek küzdők számára mit tartalmazzon. Miért javaslunk egy puha törvényt? Hát a, azért, mert amiért a Brazíliában is, Nicaraguában elfogadtak. Azért javaslunk e puha törvényt, gyengét, mert ezt könnyebb elfogadni. Szerződést sokáig tart e kit megtárgyalni és elérni. A tárgyalások végén pedig a legtöbb országnak ezt ratifikálnia kell, mielőtt hatályba léghetne. Na most, hogyha meggondoljuk, hogyha hatályba lépés előtt 50-60 országnak kell ezt ratifikálnia, akkor tudjuk, hogy ez mennyi időbe telik. Meg kell változtatnunk az Európai Uniós joganyagot, hiszen már így is vannak olyan nemzetközi szerződések, amelyek kivételeket tartalmaz. Európai Uniós jogszabályok is tartalmaznak kivételeket, nem kötelező jelleggel, és vannak ö, tagállamok, amelyek, amelyek szabályokat fogadtak el a gyengélátók számára. A bizottság ö, párbeszédet kezdeményezett a Vakok és Gyengéllátók Szövetségeivel. Ez egy nagyon gyors és praktikus megközelítés volt, még az állandó bizottság összehívása előtt. Ez a párbeszéd azt tárgyalja, hogy milyen dolgokhoz lehet hozzáférni, és hogy ezeket a hozzáférhető kulturális javak milyen gyorsan teríthetők szét, forgalmazhatók az Unióban. Itt technológiáról beszélünk, átjárhatóságáról, azokról az eszközökről, amelyeket a gyengéllátó személyek birtokolnak. Arról is beszéltünk, hogy adatbázist állítunk fel annak segítésére, hogy hol, hogyan érhetőek el Eh, ezek a hozzáférést segítő eh, technológiák és berendezések, illetve hogy az érintettek ezt hogyan tudják, eh, hogyan tudnak ezt hozzáférni. Együtt, együtt egyetértési megállapodást fogadunk el, és értékelési eszközöket fogadtunk el annak érdekében, hogy lássuk, hogy működik az, amit kitaláltunk. Most már évek óta van erre nézve párbeszéd, és erre még néhány évig van forrásunk. Meg kell vizsgálnunk az adatbázisnak az, a működtethetőségét és az átjárhatóságát. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon praktikusan és hatékonyan kell megközelítenünk ezt a kérdést. Megbízott közvetítőket fogadtunk el. Vannak olyan tagállamok, amelyek már elfogadták ezt, és reméljük, hogy az év végéig mind a 27 tagállamnak sikerül ezeket elfogadni. Ez a struktúrált párbeszéddel minden, a világ minden országában sikerül ezeket elérni, hogy ezek az emberek is hozzáférjenek kulturális javakhoz, és tudják, hogy a munkájuk jó kezekbe kerül. Természetesen ennek is megvan a maga politikai aspektusa. Az Európai Unió úgy gondolja, hogy a nemzetközi, eh, a már meglévő nemzetközi eh, szabályok és szerződések már rende, tartalmaznak rendelkezéseket eh, fogyatékos személyek, különösen a gyengélátók számára. És a wipo ban az a gond, hogy van egy országoknak egy olyan konkrét csoportja, akik azt támogatják, igazából elutasítják a gyengéletok számára javasolt szerződést, hiszen ők sokkal szélesebb körű kivételeket szeretnének az oktatásban, a vallási kérdésekben, tehát egy olyan szerződést szeretnének, amelyik tele van kivételekkel. De ha megnézzük a nemzetközi jogot, akkor ennek megvannak a maga lépései, és vannak ö, konkrét kivételek és azt gondolom, hogy itt túlságosan messze mennénk eh, a, például a szerzői jogok védelme tekintetében, ami nyilván érthető azok szempontjából, akik maguk a szerzők. Remélem, hogy nem voltam túlságosan hosszú, de szerettem volna biztosítani önöket, hogy papíron úgy tűnhet, hogy a szerződést ellenezzük, de hosszú távon nem ellenezzük talán, de szeretnénk hatékony, pragmatikus megoldást a hatékony VIPO segítséggel annak érdekében, hogy azok az országok, ahol vannak törvények a szerzőjogok védelme érdekében, ugyanúgy ezek alól legyenek kivételek. És egyre több országban vezetnek be olyan szerzői jogokról szóló törvényt, amelyekben ezek a kivételek szerepelnek. Köszönöm szépen. Mindenek előtt elmondanám, hogy én lemondok a kérdésemről, majd egy későbbi ülésen fogom feltenni, mert másfél óra csúszásunk van. Follow-up kérdés nélkülözhetetlen. Tolmácsolás már nincs. Köszönjük a tolmácsoknak a munkájukat